Guten Morgen, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik eljöttek és itt vannak. A napirendet kérdezem, hogy van-e javaslat, módosítási javaslat a napirenddel kapcsolatban. Nem jelentkezik senki. Sok minden jeleztek azonban a kollégák korábban, a napirendel kapcsolatban nagyon sok a párhuzamos ülés, és azt kérem, hogy lehetőség szerint ne módosítsunk sokat a napirenden, mert akkor az nehéz. Tehát ha egyetértenek, a 15-ös pontot a hetedik pont után vesszük ma délelőtt, a nyolcas pontot 16 órára tesszük át, és akkor a 9 és a 10-essel kezdünk délután. A 17-est pedig a 11-es után fogjuk megtárgyalni ma délután. Van valami probléma ezekkel a módosításokkal kapcsolatban? Mindenki rendkívül lelkes. Igen? Szóval mindenki lelkes, elfogadja, és én meg feltételezem, hogy az érintettek megkapták erről a tájékoztatást, és időben érkeznek majd, ugyanis a kettes ponttal kapcsolatban meg kell próbálnunk eh, úgy eh, összeállítani a hozzászólási időket, hogy minden beleférjen a programba. Eh, olyan sűrűek az időpontok, holnap délután nem lesz ülés, de hát ez persze fegyelmezett munkát feltételez ma délelőtt és holnap délelőtt. Hölgyeim és uraim, ha nincs további megjegyzés, akkor jöjjön a harmadik számú napirendi pont. Nagy szeretettel üdvözlöm Ricse professzor urat, aki a hatodik keretprogram értékelését fogja bemutatni. Természetesen hozott magával egy PowerPointos prezentációt. A jelentés februárban zárult. Ő a szakértői csoport elnöke, Ricse professzor, és feltételezem, hogy ezt követően még lesz lehetőségünk arra is, hogy kérdéseket tegyünk fel neki. Üdvözlöm Ön, professzor úr, és Öné a szó. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, kedves Rajló, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy röviden összefoglalhatom önöknek, amit kidolgoztunk a hatodik keretprogrammal kapcsolatosan. Természetesen ez a program már a múlté, de mégis azon voltunk, hogy ne csak a azt mutassuk be, illetve értékeljük, ami ekkor megszületett, hanem következtetéseket vonjunk le a hetedik és különösen a nyolcadik keretprogramra. Az értékelés eh, különleges dolog volt, ugyanis eh, először fordult elő, hogy átfogó értékelést eh, tudtunk végezni. Korábban mindig csak részeit tudtuk a keretprogramoknak értékelni, most más volt a helyzet, és hát ez egy hatalmas kihívást is jelentett. A második újdonság. Először fordult elő, hogy egy olyan keretprogram született, amelynek volt politikai üzenete, és ugye a Lisszaboni célok, az európai kutatási tér, a European Research Area kialakítása, és ezért született meg a hatodik keretprogram világos célokkal, és ez is egy újdonság volt, és ez feltételezte azt, hogy az az értékelő csoport nagyon sokat változott ennek az összetétele, de nagyon és nagyon sokrétű politikai tudósok, tudósok sokan vettek részt ebben az értékelő munkában, ahogy ennek lennie is kell. Két problémára szeretnék kitérni, ezeket én különösen fontosnak tartom a program szempontjából és a jövő szempontjából is. Az egyik a keretprogram megszerkesztése, létrehozása, és a végrehajtása az adminisztráció a második kérdés, de hát bizonyára megértik, hogy elsősorban a jövőre fogok koncentrálni a nagy probléma, amivel szembesültünk, az volt, hogy a Lisszaboni célok és a többi nagy célokra tekintettel mi arra figyeltünk, és hát a kérdés ugye az, hogy elértük-e a célokat, ez a fő szempont, és hát azt mondja, hogy a, a tudományos és technológiai alapok megerősítése, a versenyképesség fokozása, a kutatási tevékenység elősegítése, amelyekre a szerződés szerint szükség van a 163. cikk szerint. Hát azt kellett megállapítani, hogy ennek a hatodik keretprogramnak a logikája nem olyan volt, hogy eh, ez a cél ugyan előtérben áll, tehát alcélokat, al-alcélokat is eh, megfogalmaztunk, és hát így aztán volt egy logikus felépítés, így lett volna egy logikus felépítés, és ezt lehetett volna értékelni, de nem. Itt úgy volt, hogy volt egy nagy cél, és aztán jöttek az alalcélok, amelyek alig álltak kapcsolatban ezzel a nagy fő céllal, és mert mindjárt mondok példát is, és hát csak nagyon kevés volt specifikus mennyiségben számszerűsíthető ezek közül a célok közül. Tehát most azt látják, hogy néhány cél jó volt, ezek az úgynevezett smart célok, milyen a kutatási mobilitás Európában, ez számszerűsíthető. Ezt meg is tettük, és vagy a közös infrastruktúra kiépítése mérhető, látható, hogy milyen infrastruktúra született. Aztán például az Euratom programban látjuk, hogy a radioaktív anyagok szélesebb körű használata, ez is nyomon követhető, mérhető, ami nem ilyen smart, tehát nem értékelhető cél, és a bizottságnak erre ügyelnie kell majd a 8. keretprogram kialakításakor, hogy olyan célok, mint az ERA kialakításának a támogatása, ez nem egy specifikus cél, minden ide tartozik, vagy semmi, szóval, vagy hogy a, az európai kutatás és innováció gyenge pontjainak ellentéte, szóval ezek nehezen értékelhetők. A lényeg az, hogy olyan logika kell a keretprogramokba, hogy az alcélokat úgy fogalmazzuk meg, hogy az értékelhető legyen, és adjunk a kutatóknak megfelelő kontextust, amelyben dolgozni tudnak. A másik nagy probléma, és talán talán ez a legnagyobb probléma egyáltalán a teljes keretprogram rendszerben, ez az administratív lebonyolítás, a végrehajtás. Az egyszerűsítés folyamata az nagyon sok összefüggésben szóba került, de hát most ezt igyekeztünk hangsúlyozni, és azt mondtuk, hogy ez így nem mehet tovább, ugyanis nem lehet az, hogy itt módosítunk egy kicsit, ott módosítunk, rendszerszerű, szisztematikus változtatásokra van szükség, mert, és hát ez a német szemszög, az adminisztráció eh, olyan komplex, és eh, ez gyakorlatilag Brüsszel ellen is fordul, és a Brüsszel és a bizottság és a parlament figyelmét is felhívom, hogy segítsenek abban, hogy ez ne legyen így, ugyanis nagyon fontos, hogy az egyszerűsítés megtörténjen, hogy a tudósok, az ipar, a projekteket kellőképpen fel, vég tudják valósítani, és hogy vonzóak legyenek számukra ezek a programok egyebekben az országok. Ezt saját előnyükre fogják csak kihasználni, úgyhogy kérem, hogy segítsenek, eh, hogy itt lényeges előrelépés történjen. A legnagyobb probléma ez, és hát persze az is gond volt, nem csak általánosan, hanem mindenekelőtt az új tagállamok számára, hogy többen, többieknek volt idejük, hogy felkészüljenek erre az egészre, de fontos, és ezt gyakran elfelejtjük, hogy a keretprogram az nem csak a tudósoknak szól, hanem az ipar és a tudósok együttműködését is célozza. És a tendencia, hogy az ipar részt vesz, egyre jobban ö, csökken, egyre kevesebb iparvállalat ö, szállt be, és hát ennek sok magyarázata van. Az egyik oka éppen a rendkívül komplex, ö, kiterjedt adminisztráció. Néhány kemény tényt is értékeltünk, és javaslatokat is tettünk, mondok is példát, például amíg egy szerződés létrejön, az 75 százalékban 445 nap, tehát másfél év, és az iparvállalatok számára ez totálisan elfogadhatatlan. Az ipar az gyorsan, rugalmasan akar cselekedni, különösen a kis és középvállalatok, azok nem tudnak itt 445 napot várni. Ez a fő probléma, amelyet meg kell közösen oldanunk, mégpedig egy tényleg komoly munkával és neki rugaszkodással. Itt látnak néhány javaslatot, amelyeket mi dolgoztunk ki, a vita során még erre kiterhetünk, tehát radikálisan át kell alakítani a gondolkozásunkat, könnyű persze ezt mondani, nehéz megtenni, de el kell kezdeni a munkát a tagállamoknak, a parlamentnek, tanácsnak és a bizottságnak cselekedni kell. A bizottság bizottság egyedül ezt nyilván nem fogja tudni megoldani. Az alapötlet az az, hogy ne legyen túl, túl nagy és túl sok az ellenőrzés Európában. A tagállamok sok esetben tovább járnak már, messzebb járnak már és sokat egyszerűsítettek az adminisztrációban. Az én javaslatom az, hogy Brüsszel egy egyszerű eljárást, a legegyszerűbb eljárást vezesse be. Az tehát azt is jelenti persze valahol, hogy nagyobb autonómiát és rugalmasságot kell biztosítani a konzorciumok számára, csökkenteni kell azt az időt, amíg egy szerződés megköthető legalább a felére, tehát legalább 200 napra egyszerűsíthető ez persze még tovább, mert a 200 nap is sok. Meg kell változtatni azt, hogy a különböző igazgatóságok megközelítése, hozzáállása, attitűdje is hasonuljon és egyforma legyen. Aztán az Executive Agency, a végrehajtó ügynökségek pozitívan fejlődhetnének, azonban itt is ügyelni kell arra, hogy ne függetlenül fejlődjenek a, a, a programoktól, illetve a, a bizottság elképzeléseitől, úgyhogy itt mindenképpen fontos a közös platform. Hát ezek a kritikus megjegyzések, de megállapítok azt is, hogy a keretprogram persze rendkívül sok pozitívummal is járt. Meg tudtuk állapítani azt, hogy ö, annak ellenére, hogy sokan nem így vélik, hogy a hatodik keretprogram a legjobb tudósokat tudta az európai országokból megszólítani. Nem az a helyzet, hogy a keretprogram nem vonzó. Nem, hanem és hogy nem vesznek részt benne sokan. A Nobel-díjasok listája is megvan, sok Nobel-díjas vett ebben részt. Tehát nagyon neves emberek kapcsolódtak be. A második pozitívum. A keretprogram nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az európai tudomány és a technika hálózatba szövődik, és a versenyképességet növeli Európában, és az új infrastruktúrát megerősíti oly módon, hogy összességében ez hozzájárul a, a keretprogram sikeréhez, és hát a legfontosabb megállapítás talán az volt, hogy sokat gondolkoztunk, vitatkoztunk arról, hogy van egyáltalán alternatívája a keretprogramnak, és láttuk, hogy nincs amelyik sikeresebb lehetne, mint egy ilyen keretprogram. Ez azt is jelenti, néhány más kijelentéssel kapcsolatban, hogy nincs szükség keretprogramra, másképp kellene elosztani a pénzt. Nem, mi azt mondtuk, igenis szükség van a keretprogramokra, lehet, hogy más szerkezetűekre, de mindenképpen szükség van erre, mert ez egy komoly európai ö, instrumentum. Ajánlások. Most rátérek, a, illetve a jövőbe próbálok egy pillantást venni, és az egyik gond. Ugye a keretprogramok célja az, hogy az ipar és a tudomány együttműködését, egymásra találását segítse. Ezt sokszor elfelejtik, és a tudósok egyre inkább a úgy gondolják, hogy a keretprogram az arra jó, hogy onnan pénzt szerezzenek. A trend, a tendencia, hogy az ipar érdeklődése csökken, ezt fel, meg kell állítani a nagyipar és a KKV-k vonatkozásában egyaránt, ugyanis a keretprogramnak más az értelme, más a célja, éppen a kettő közötti együttműködés megsegítése, tehát ipar és KKV. Ez az együttműködő formátum, a NEST megújítandó, és ezt kell a középpontba állítani a hetedik keretprogramban. Ez már majdnem megvalósult, de nem teljesen. A fejlődés sok esetben hibás. Az egyes projekteket persze, hogy fejleszteni kell, de az együttműködés kell, hogy a középpontban álljon. Ezt kell elősegíteni, és a nyolcadik keretprogramban pedig már ez kell, hogy legyen az egyértelmű prioritás. Infrastruktúra, persze, hogy fejleszteni kell, ez jó dolog. Mindannyian tudjuk, hogy itt nem csak az infrastruktúra létrehozása fontos, hanem a fenntartása is. Úgyhogy a bizottságot szeretnénk felszólítani, hogy ebben is vegyen részt. Pénzügyileg is. A részvétel és a nemek közötti egyenlőség is fontos, ezt is értékeltük, és csak annyit mondanék, hogy a bizottság azt hiszem, hogy nagyon is azon volt, hogy ott, ahol van lehetősége befolyást gyakorolni a nőket, és bevonja, de mégis van itt mit tenni, és különösen segítenek ebben a statisztikák, ebből kiderül, hogy itt még a nők részvétele nem kielégítő, komoly itt még a potenciál. És nagyon fontos kérdés, hogy Brüsszelben a az értékelési kultúrát kell kialakítani, amelyik jobb, mint a jelenlegi. Összességében ezt úgy neveztük, hogy evaluation culture, tehát értékelési kultúra, hogyan lehet a keretprogramot értékelni, hogyan lehet ekközben kitekinteni a jövőre is tovább, mint egy fél év vagy egy egész év a hatodik keretprogramot értékeltük, de hát azt is meg kell nézni, hogy majd öt év múlva mit gondolunk erről, milyen hatásai, hosszú távú hatásai lettek a hatodik keretprogramnak, és erre vonatkozóan még nincs igazán értékelési rendszerünk. A második és utolsó rész, ez a jövőbe próbálunk pillantani, mit tanultunk a hatodik keretprogramból, mit tudunk jobban, mit kell, jobban csinálunk, és hol reméljük azt, hogy a nyolcadik keretprogram megfelelő lesz, és hova kell irányulnia a pillantásnak. Két nagy oszlop, pillér állítható fel, a, amelyen alapul az ipar és a tudomány a jövőben, az egyik, a nagy kihívások pillére, a Grand Challenges, ezek világosan meghatározott programok, amelyek probléma orientáltak, környezetvédelem, energia, egészség, hogy csak egy párat említsek, és itt a top-down megközelítés a meghatározó. A bizottságnak kell itt cselekednie, mert a tagállamok nem képesek erre egyedül. És ebben az esetben világosan meghatároztuk azt is, hogy a minőségnek meghatározó szerepet kell kapnia, és az eredetiségnek, de a lényeg a relevancia, és ugyanilyen kemény kritérium kell, hogy legyen. Ettől eltérnek a nagy ötletek, a great ideas, ezek egyéni projektek a tudomány szolgálatában, kutatás szolgálatában, a bottom-up megközelítés, tehát rendről föl, és itt az excellence, a kiválóság az egyetlen kritérium. A következő képen még gyorsan felvázoltam, hogy mit tartunk mi fontosnak a bizottság számára. Itt ezek a projektek az innovációt veszik, viszik előre, tehát a, a feltalálást és az alkalmazást. És ez feltételezi az ipar és a tudomány az akadémia együttműködését. Ez a fő cél, amit soha nem szabad szem elől téveszteni. Vannak nagy ötlet, nagy kihívások, és az egyes tagállamok egyedül ezekkel nem tudnak és nem is akarnak megbirkózni, ahol közös kezdeményezésre van szükség, ugye energia, éghajlatváltozás, egészségügy, energia. A klasszikus megközelítés az volt ugye, hogy közösen alkottak projektet, olyan projektet, amelynek van európai hozadéka, többletértéke, és egy, egy strukturáló hatása segít kialakítani az európai kutatási térséget. És ebben az összefüggésben az a javaslatom és kérésem, hogy ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, olyan instrumentumokra van szükség, amelyek már beváltak. Nagy probléma, hogy a bizottság túlságosan gyakran váltogatja az eszközöket, és a tudósok nem igazán tudják, hogy most akkor mi van. Úgyhogy ami bevált, az ERA hálózat, az integrált projekt, projektek, részben az NOI-k, ezeket meg kell őrizni, tanultunk eleget a hét keretprogramból, hogy mi jó, meg mi nem, úgyhogy nem kell örökké módosítani, változtatni, mert ezzel csak zűrzavart okozunk, és a pénzt így kell, és tudjuk helyesen befektetni. Nagy ötletek, great ideas, ez egy más dolog. Ezt a tudomány, az invenció viszi előre, itt nagyon komoly a kockázat. A háttér itt teljesen más, ugyanis a legjobb tudósok, vagy a legjobb, akik ide jönnek Európába, a legjobbak, ez a meghatározó, itt a zsösztrutúr, a, a megtérülés nem annyira fontos, az excellencia, a kiválóság fontos. Azt gondoljuk, hogy a nagy kihívásokat észszerűen kell feldolgozni, de hát új ötletekre is szükség van, úgyhogy ez a két dolog nagyon szorosan összefügg, meghatározó ennek során az utolsó pont a fólián, hogy ennek az egész folyamatnak, mert ez összefügg a nagy ötleteknek, hogy ezt rendkívül átláthatóan, transzparensen kell alakítani, evaluáció, szelekció, az ERC stratégia, stb., hogy csak néhányat említsek. Lassan a végére érek. Összefoglalóan nézzük meg még egyszer a nagy kihívásokat. Ez a bizottság feladata és Brüsszel feladata, hogy a központi feladatokat definiálja, a meghatározó témákat, és hát Európa ezt nem, ha, nem hagyhatja, hogy kivegyék a kezéből, és itt már említettem, olyan eszközöket kell alkalmazni, amelyek egyszer már bizonyítottak. Nagy ötletek. Itt a management jó úton halad, az ERC egy jó eszköz, az ügynökség is jól teljesít, bevált, jól működik. Javasoltuk, hogy az ELC, ez, ez jelenleg nagyon individuális irányultságú. Új struktúrát kapjon olyan módon, hogy az együttműködő projektek jobban a középpontba kerüljenek. Elképzelés Európára a jövőben még néhány fólia. Azt hiszem, hogy csak akkor tudunk előrelépni Európában, hogyha a szubszidiaritás alapgondolatát nem ezen túllépünk, és a juste tour, az igazságos megtérülés sem kerül mindig előtérbe a tudomány együttműködése az iparral meghatározó. Látnunk kell, hogy Európa az elmúlt években túlságosan magával volt elfoglalva, köldöknézést folytatott. Most azonban egy olyan helyzetet kell kialakítani, és ezen vagyunk éppen, hogy ezt a globális versenyhelyzetet vállaljuk jobban, mint eddig, és helyt is álljunk be benne, és hogy a tagállamok lássák, hogy a keretprogramok nem valami apróság, amit úgy a nemzeti támogatási eszközök köré kell sorolni, hanem be kell, hogy lássák, hogy a keretprogramok tényleg egy meghatározó eszköz, amely nem helyettesíti a nemzeti kezdeményezéseket, hanem azokkal ezt éppen, hogy egyeztetni kell, mert ez viszi előre Európát. Ezért javasoltuk a, a költségvetés megemelését, és az európai többletérték a European Added Value kihangsúlyozását. Ezt a fogalmat eddig nagyon sokan sokszor használtuk, és talán már túlságosan közhelylet, de hát ez automatikusan előáll, hogyha igazi európai projektről van szó, úgyhogy ezért mi úgy foglaltuk ezt össze, és ez motto is lehetne a nyolcadik keretprogramra, hogy az európai excellencia, a kiválóság az csak úgy jöhet létre, hogyha kifele is tekintünk a globális globális térségben, még pedig mind a verseny, mind pedig az együttműködés vonatkozásában. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen Richard professzor úrnak, és azt gondolom, hogy nagyon megérte ezt az előadást meghallgatni, nagyon sok információt kaptunk, nagyon pontos információkat, és észre lehetett venni, hogy olyan valakit hallgathattunk, aki nagyon sokat ért ehhez a témához, nagyon köszönjük még egyszer, és most számunkra pedig eh, arról van szó, hogy van még egy fél óránk, ami rendelkezésünkre áll azt gondolom, hogy kilencen vagy tizen jelentkeztek. Én azt hiszem, hogy mindegyik hozzászólást meg tudjuk hallgatni, hogyha egy-két percre koncentrálják ezeket, és uh, tudom, mert hogyha egyébként hosszabb lesz, akkor csak néhányunknak lenne ideje. Uh, Korea de Campos úr, szó. Obrigado, presidente. Eu quero... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni Ernest Ritchell professzor úrnak és csapatának az elvégzett munkájáért. És parlamenti képviselőként szeretném megköszönni, hogy ilyen bőkezűen és ilyen ö, menően értékelte a hetedik keretprogramot, amelyről mindjárt tudjuk, hogy milyen jelentősége van. De hogy azt ön is elismerte, sajnálatos módon nincsen más modell, amely a rendelkezésünkre állna. Egyrészt nincsen elég forrás, a keretprogram a tagállamok kutatási költségvetésének összességének csak a 4%-át teszi ki. És van egy nagyon összetett kérdés is, amely felmerül. Nem vagyunk képesek koordinálni a tevékenységet, a kutatási tevékenységet az ipari tevékenységgel. És az évek során egyre kevesebb az ilyen jellegű együttműködés. Az ismertetett programoknak az eredménye negatív, és ez, ez engem eléggé megdöbbent, hiszen a mindenképpen úgy gondolom, hogy ezen változtatnunk kell, ezen a mostani helyzeten mindenképpen változtatnunk kell. A jelentés megfelelően kimondta azt, hogy nincsen megfelelő mennyiségű tájékoztatásunk, információnk arra, hogy felmérjük, hogy a KKV-knek szánt források 15%-os célját el tudjuk elérni, vagy sem. Ez csak egy példa. És valójában nem tudjuk, hogy ez a prioritás, amely valóban a legfontosabb prioritás, elérhető-e jelenleg, avagy sem. Azt gondolom, hogy a stratégiát mindenképpen helyesen értelmezi a professzor úr. Egyelőre nincsen a kutatás területén stratégiai hozzáállás, megközelítés és így felmerül annak a kockázata, hogy netán hasztalanul fogjuk elfecsérelni a forrásokat. Tudván, hogy mennyire bonyolult és összetett a helyzet, és tudván azt, hogy mi inkább az auditot preferáljuk, nem pedig az értékelést, az evaluation-t, ez mindenképpen ö, egyértelműen leírásra kerül a jelentésben. Képviselőként mindenképpen érintetnek érzem magam a bizottságnak, a parlamentnek és a tanácsnak megfogalmazott felhívástól, amely azt mondja, hogy mi magunk vagyunk felelősek azért, hogy módosítsunk a dolgokon, azért, hogy küzdjünk a bonyolultság leépítéséért, és azért, hogy hatékonyabban tudjunk fellépni. Azt gondolom, hogy kiváló ez a jelentés a jövő szempontjából. A következő lenne a kérdésem az Evaluation Group elnöke úgy gondolja-e, hogy van lehetőség arra, hogy a hetedik keretprogramot megmentsük? Ugyanis ön azt mondta, hogy azért azon dolgozunk, hogy a nyolcadik keretprogramban legalább új szabályokat lehessen, egyszerűbb szabályokat bevezetni. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ön szerint a hetedik keretprogramot meg tudjuk-e még menteni? ugyanis ezen kötelezettség nem része az ön felkérésének, de mégiscsak azt gondolom, hogy van erről elég pontos elképzelése. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy ezzel a kalapáccsal a kezemben működöm itt közre, de hogyha nem fogják tartani magukat a két perces eh, hozzászólási időhöz, akkor nem fogjuk tudni meghallgatni az összes hozzászólást. Kérem, hogy próbálják ezt betartani. Lambert úré a szó, és akkor mutassa be, kérem rögtön, hogy ez hogy működik. Egy megjegyzésem lenne, azt gondolom, hogy amikor ilyen fontos témákról vitázunk, akkor több időt kellene a napi renden szentelni neki a tapasztalatból kiindulva. Köszönöm Richard professzor úrnak, hogy nem csak a tényeket mondta el, hanem eléggé egyértelmű javaslatokkal is előállt. A legtöbbet támogatjuk. Az első, ami a fókuszt illeti, teljesen egyetértek, a fókusz rosszabb része az, hogy úgy döntünk bizonyos dolgokkal kapcsolatban, hogy ezt nem tesszük meg, csak a legfőbb célkitűzéseket határozzuk meg. Valóban egyetértek, hogy az egyik legfontosabb az energia és a forráshatékonyság lenne. Itt nem csak az éghajlatról van szó, hanem arról is, hogy a, egyáltalán a bolygónknak milyen fizikai korlátai vannak. Erről már beszéltünk korábban is. Tehát a fókuszálásra szükség van, és a juste retour elve is mindenképpen olyan, amit támogatnia kell a parlamentnek. A parlamentnek a tanácsnál jobban van lehetőség arra, hogy ezt az elvet képviselje. És ami az ellenőrzést illeti, ez egy költséghatékonyság elemzés valójában. Én azt hiszem, hogy a bizalom a választandó út. Hogyha nincsen százszerzelékos hatékonyság, ezt tudjuk, akkor ezt el kell fogadni. És ami azt a javaslatot illeti, hogy a valós, valódi együttműködést kell kialakítani a fejlődő országokkal, azt gondolom, hogy mindenképpen nyitva kell tartani az ajtókat, így lehet az innovációt is lehetővé tenni. Ami a KKV-ket illeti, ez valóban aggasztó hiszen ön azt mondja, hogy csak úgy, úgy tudjuk jobban bevonni őket, hogyha egyszerűbben járunk el. Én ezzel egyetértek elviekben, de azt gondolom, hogy talán mélyebben, pontosabban meg kellene nézni, hogy hogyan tudjuk bátorítani a KKV-kkel való együttműködést. Ami a nők bevonását illeti, teljesen egyetértek. Ön azt mondta, hogy ez egy top-down megközelítés, több nőt kell bevonni a nyolcas keretprogramtól kezdve a kormányzó szervekbe, ez csak egy példa lenne. Még egyszer köszönöm a kiváló munkát, merész elképzeléseket mutatott be, ezt vártuk el öntől, úgyhogy köszönöm szépen, és a legtöbb javaslatával egyetértek. Köszönöm szépen, és egyébként egyetértek abban, hogy egy ilyen fontos témára több időt kellene szánnunk, de hát ez már azzal kezdődik, hogy pontosan kellene elkezdenünk az ülést, és nem kéne megvárnunk, amíg mindenki megérkezik, hiszen eljö, itt van a vendégünk, és vár ránk, és hát mindig összejön annyi minden, és ugye az ember előbb-utóbb szeretne utána végezni is. Hát én mindent megteszek ennek érdekében, de azért persze a jó elképzeléseket szívből üdvözöljük. Nipler asszony szó. Köszönöm szépen Elnök úr, először is én is szeretném megköszönni Richard professzor úrnak az elmondottakat, hiszen nagyon sokat segít nekünk a nyolcas keretprogram tekintetében is, hogy mivel tudunk mi hozzájárulni a parlament részéről ahhoz, hogy javítsunk ezen a programon. Három megjegyzésem lenne. Az első az a kíméletlen elemzésére vonatkozik. Én már tíz éve tagja vagyok ennek a bizottságnak, és már tíz éve vitatkozunk erről a kérdésről, amit itt az elemzésében bemutatott. És még jól emlékszem a hetes e, kutatási keretprogram elfogadására, itt részletesen annak idején elemzést kaptunk arról, hogy milyen bonyolult és hosszantartó lesz ennek a keretprogramnak a lebonyolítása, és eh, én azt kell, hogy mondjam, hogy amit hallottam a Német Kutatási Bizottságból, ezeket a kérdéseket azóta jól ismerjük, és ezért eh, a hetes kutatási keretprogram tekintetében is kérem, hogy vitassuk meg ezeket a kérdéseket, mindazokat, amiket eddig megvizsgáltunk, hiszen nagyon sok javítást tudunk a hetes keretprogramon végezni ezzel kapcsolatban. És az externalizálás kérdése is egy kérdés, tehát minden olyan, ami nem kutatási téma, az kikerülne a bizottság részéről végrehajtó ügynökségekhez, és arról van szó, hogy az interfészeket javítani kell, és a parlament részéről természetesen mi nem túlzottan tartjuk a, itt a parlamentben népszerűnek ezt a kiszervezést külső ügynökségekbe, hiszen gyakorlatilag mit jelent az a mi részünkről, hogy az interfészeket, a kapcsolódó pontokat javítani kell ezen az első kérdésem. A másik kérdésem, hogy ön azt mondta, hogy a kutatási keretprogramnak nincsen alternatívája. Én ezt eh, alapvetően támogatom, de hogyha megnézzük, hogy mi minden keletkezett eh, a, ennek keretében az IRC-ről e is beszélt, az IET-ről, beszélt, ezek a technológiai platformok, Yetis és stb. stb. Tehát rengeteg kezdeményezést láthatunk, amelyekbe befolynak ezek a kutatásra fordítandó források, tehát a kérdésem az lenne, hogy valóban nincsen alternatívája ennek a kutatási keretprogramnak? A harmadik kérdésem pedig az, hogy elmondta, hogy az iparnak nem szabad elveszíteni az érdeklődést a kutatási keretprogrammal kapcsolatban, és én ezt támogatom, ezt a megállapítás. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez ne így történjen? És hadd kérdezzem meg, hogy a KKV-kkal kapcsolatban, eh, hiszen erről nem volt említés, hogy eh, a büdzsé 25%-a hetes keretprogramban KKV-k hoz jutna, megkérdezném, hogy eh, milyen eredményei lettek ennek az eddigiekben. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és Kalasz úrja szó κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον καθηγητή. Én is szeretném megköszönni Ritse professzorónak és csapatának az elvégzett munkát. Sajnálatosnak tartom, hogy a Marimon jelentésről nem tudunk meghallgatni vitát, hiszen ez délután kerül majd sorra, és én úgy gondolom, hogy itt ezen két jelentés eredményei között elég egyértelmű kapcsolódási pontok vannak. Egyrészt az, hogy nincsenek stratégiai célkitűzések, és úgy gondolom, hogy sürgős lenne egy általános vitát nyitni erről a kérdésről. Egyáltalán nem szeretnék most az egyes programok korlátairól beszélni. Ami a kutatási területek hiányosságait illeti, és azt, hogy nincsen általános átfogó politika azért, hogy elérjük, amit Barozó a 2020-as víziónak nevez, hát én úgy gondolom, hogy semmi értelme annak, hogy ö, ö, teljesen szétforgácsolódva folytassuk ezt a minket, munkát így nem tudjuk elérni ezt az egységes képet 2020-ra. Azt gondolom, hogy európai általános átfogó mintákat kell kidolgozni, és az egyes tagállamokban ki kell alakítani a kiválósági központokat. Richel úr jelentése a globális együttműködés és verseny által elért excellenciára, kiválóságra koncentrál, és ezt egy Európán belüli megközelítéssel lehet elérni. Ugyanis az összes projekt a finanszírozásában leginkább most már ösztöndíjhoz kezd hasonlítani, nem pedig egy felülről finanszírozott kutatási projekté. Amikor délután majd a az európai kutatási térség strukturális problémáiról fogunk beszélni. Abban a jelentésben is olyan ajánlások és következtetések szerepelnek, amelyek hasznosak lehetnek számunkra azért, hogy az európai kutatás más területein is a problémákat meg tudjuk beszélni. Köszönöm. Éla. Nagyon köszönöm, és Éler kollégának adom meg a szót. Igen, először is nagyon köszönöm Richel professzor úrnak azt, hogy utalást tett arra, hogy az értékelés szisztematikáját is még kell gondolni, és én vettem a fáradtságot, hogy az elmúlt kutatási keret programok kiértékelését is átnézem, és az átkötéseket a következő programokhoz, és én azt figyeltem meg, hogy nem találtam benne folyamatosságot. Tehát egy ilyen értékelés, mint egy mátrix gyakorlatilag megtörtént, de végső soron soha nem e, e, utaltak vissza a különböző review-kra és egyéb más jelentésekre. Tehát gyakorlatilag az FP7-es ről a hetes keretprogramnak az értékelésével vagyunk most elfoglalva, és a kérdésem az, hogy ez hogyan történjen, hiszen ezekben a megállapításokban és programokban nem vettem észre, hogy ezekre a végkövetkeztetésekre az érvelésben visszautalnának, és ezzel viszont foglalkozunk el a következő években. Az SM ékről beszélt az iparral kapcsolatban megvizsgálták-e azt, hiszen gyakorlatilag ezeket a programokat különböző főigazgatóságok folytatják le, tehát kutatási, például vannak olyan programok, például a világűrrel kapcsolatos, amit például nem az ipari, hanem más főigazgatóság folytat le, és hát kérdezzem meg, hogy ezzel kapcsolatban vizsgálatot folytattak-e azzal, hogy mi történne, lenne különbség, hogyha ez átkerülne az ipari főigazgatósághoz, például egy ilyen projektnek a lefolytatása. A hatos kutatási programban számos küszöbországgal, fejlődő országgal folytat tartunk kapcsolatokat például Indiával is, és hát kérdezem meg, hogy a, ezek szemben a harmadik országokkal szemben folytatott nyitás, ez mennyire volt sikeres? És hogyha az SME-kről beszélünk, mindig az alapján a definíció alapján beszélünk róluk, ahogy az Európai Unió definiálja a KKV-kat, és pedig más meghatározások is vannak, hiszen vannak szektorspecifikus területeken innováció alapján történő besorolás is, és ilyen esetekben akár nem is tartozik ebben a kategóriában egy, egy vállalat. Tehát azt kérdezem, hogy egyáltalán van-e értelme annak, hogy ezt az SME besorolást fenntartsuk? Köszönöm szépen, Balcó kollégája szó. Nem a szót. Richard professzor úr értékelésének van egy nagyon lakonikus és abszolút pozitív kicsengése, hogy ennek a programnak nincs alternatvája vagyis ezt a rendszert folytatni kell. ugyanakkor a legfontosabb cél úgy tűnik hogy egyre kevésbé teljesül hogy az ipar és a tudomány egymásra találjon és ebben a tekintetben mind a nagyipar mind a kkv k egyre nehezebb helyzetben vannak. de nem csak ez a diagnózis hangzott el hanem a terápia is hiszen professzor úr fölsorolta konkrét javaslatokkal hogy a bürokrácia az ellenőrzés változtatása terén mit kellene tenni. a kézenfekvő kérdés ami már részben elhangzott hogy hogyan kerüljük el hogy a hetedik keretprogram értékelésekor adott esetben egy ilyen felkészült őszinte csapat értékelésén ugyanez elhangozzék. tehát nagy luxus azt mondani hogy majd valahogy a nyolcadiknál ezt próbáljuk figyelembe venni tehát ez az alapkérdés hogy hogyan lehet mekkora tehetetlensége a jelenleg folyó programnak vagy hogyan lehetne már ezt menet közben megfelelő módon ezeket a lényeges változtatásokat megtenni ugyanakkor tudom hogy adott esetben aki a szakmát képviseli visszakérdezhet hogy ez a javaslat és a politikai döntéshozókon a sor hogy ezzel éljenek de én csak megerőstem a már elhangzott eh, felvetést hogy akkor ezeket a konkrét javaslatokat minél hamarabb már most figyelembe kellene venni köszönöm szépen! dank, kollegin Köszönöm szépen. Cavallio kollégája szó. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a bemutatót, előadást. Lenne a jövővel kapcsolatban egy kérdésem. Az egyik legnagyobb kihívás a jövőre nézve az Európai Kutatási Térség kiépítése. Ez a Lisszaboni szerződés egyik célkitűzése is. Leginkább az aggaszt, hogy ezen már eddig is használt sémák, rendszerek az Európai Kutatási Térség kiépítésében, mint például a 161-es is, mennyire bonyolult én a malária és az aids kapcsolatos projektekre gondolok, ahol három év kellett ahhoz, hogy elindíthassuk a projektet, három éven keresztül kellett tárgyalni. Ami a projektek finanszírozását illeti, egyetértek teljesen azzal a felvetésével, hogy a tagállamokat fel kell kérni, hogy ö, vegyenek részt az európai munkában, és építsenek ki egy páneurópai ügynökséget, ez jó megoldás lenne. Ö, inkább az alkalmazott kutatás aggaszt engem, és a KKV-k és az ipar bevonása. Azt nem tudom, hogy mely lenne ön szerint a megfelelő eszköze ezen páneurópai programoknak. Azon túlmenően, amelyeket már a hetedik keretprogramban használunk, a Joint Technology Initiatives és a technológiai projekteknek azért jelenleg vannak nehézségeik. Hogyha ezt a páneurópai struktúrát szeretnék kiterjeszteni, akkor ezt milyen eszközökkel képzeli el a jelenlegiekkel, vagy szeretne új eszközöket is létrehozni? Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, de Castillo kollega. Nagyon szépen köszönöm, professzor úr, és gratulálok ez volt a legjobb prezentáció, amit eddig egy keretprogram értékeléséről hallottam, nem csak politikai, hanem, hanem tudományos körökben is, ahol jelen vagyok hosszú évek óta, tehát tényleg ragyogó volt a prezentáció, és gratulálok a jövőbeni javaslatokhoz is. Összefoglalta a jövőre vonatkozó javaslatait a nyolcadik keretprogramra. Nos, nincs olyan olyan módszertan, amelyet eddig folyamatosan alkalmaztak az értékelésben. Tehát itt bizonyos mértékek, mércék hiányoztak. De azért bizonyos következtetések születtek, és ezek a azért ismétlődnek, és például az, hogy jobb stratégiai meghatározásra van szükség például a kutatásban. Az értékelési kultúrát is fejleszteni kell, tehát hogy ne legyen kétvágányosság, ne csináljunk meg valamit háromszor. És hát fontos, hogy a bürokrácia, az adminisztráció csökkenjen, ez rendkívül összetett és komplex kérdés, és ezt nagyon nehéz megoldani, éppen emiatt a komplexitás miatt. Éppen ezért nagyon azon kell lenni, hogy ezt a problémát megoldjuk, ugyanis a KKV-k részvételét ez nehezíti, egyrészt, másrészt az innovációt is hátráltatja, és nem lesz lehetőség olyan projektekre, amelyek nem tudnak végigmenni ezen a hatalmas bürokratikus labirintuson, ezek elvesznek ebben az útvesztőben. És éppen ezért úgy gondolom, hogy olyan lépésekre lenne szükség, amelyek célirányosak és elérik azt, hogy a nyolcadik keretprogramban ezt a problémát meg tudjuk oldani. Ez a legnehezebben megoldható kérdés a keretprogramok történetében. Köszönöm, Girek kollega. Köszönöm szépen. A professzor úr egy független szakértői csoport elnöke, és a munka ö, abból a szempontból is fontos, hogy hogyan lehet megállapítani, hogy hogyan sikerültek, ö, hogyan értékelhetők a projektek, az általánosak és a, ö, az egyéni programok. A szakértők munkáját illetően kiemelték, hogy nagyon sok az administratív teher. És a hatodik vagy hetedik keretprogram működése szempontjából ez meghatározó. Tudom, hogy vannak olyan szakértők, akik a tudományból érkeznek, vannak akik a politikából, és azt hiszem az a helyes következtetés, hogy mind a kettő rendkívül fontos. Az én kérdésem a hatodik keretprogramban volt-e valamilyen minta, modell, rendszer, és mennyire tudott ez hatást gyakorolni az eredményekre, és talán van még egy utolsó kérdésem, professzor úr nagyon sok pénzről esett itt szó, nagyon nagy programokról. El tudná mondani, hogy milyen, egy, egy nagyon konkrét példán, hogy hogyan lehet megoldást biztosítani ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Danke, Köszönöm szépen, Jortisli kollega. Köszönöm szépen, professzor úr, a kiváló prezentációt. Az, ez a hatodik keretprogramról szólt, és most már a hetediknél ö, tartunk, és azt hiszem, hogy tudom, hogy ez nem az ön hibája, de hát jó lenne, ha az értékelés megszületne, mielőtt szavaznánk a következő keretprogramról, ugyanis az ön által említett problémák megjelennek sok esetben a hetedik keretprogrammal kapcsolatban is, például a tagállamokra nehezedő terhek, és nem csak az újakra. Az első megjegyzésem ez lenne a második. Elmondta, hogy növelni kell a nőkutatók részvételét, persze egyet egyetértek, de azt hiszem, hogy jobb lenne a problémát úgy megfogni, hogy fiatal kutatókra lenne, több fiatal kutatóra lenne szükség. Én a holisztikus megközelítést részesíteném előnyben. A fiataloknak kell több lehetőséget adni, családbarát infrastruktúrára van szükség a számukra, és akkor egészen biztos, hogy a nők részvétele és érdeklődése is nagyobb lesz a kutatómunka iránt, mert azt hiszem, hogy a kutatói és a tudományos munka az igenis nagy nagyon alkalmas a nők számára. A harmadik megjegyzésem pedig az említette, hogy a legjobbakat kell vonzanunk, és e- Európában vonzani egyetértek. A célunk nem az kell, hogy legyen, hogy az európai kutatók itt maradjanak, nem csak ez, hanem a mobilitást kell elősegítenünk. Van egy kérdésem. Önnek vannak kapcsolatai a legjobb kutatókkal. Hogyan tudunk vonzóak lenni számukra? Mit kell tennünk ahhoz, hogy ide vonzuk a legjobb kutatókat Európába, máshonnan is? Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ricse professzor úr, most ismét öné a szó azzal a kérdéssel, hogy minden erre válaszoljon. Tudom, hogy ez egy eléggé <laughs> nagy elvárás, de hát a kérdések sok esetben ugyanarra vonatkoztak, ismétlődtek, ugyanis a témák hasonlóak. Hálás lennék, ha segítene az idővel való gazdálkodásban, és hát egy rendkívül előadást, rendkívül kiváló előadást tartott, gondolom nem utoljára járt nálunk bizonyára. A jövőben is igénybe vesszük segítségét, szívesen visszajövök, elnök úr, köszönöm szépen. Igen, megpróbálom röviden összefoglalni Eh, ami elhangzott, és megpróbálok válaszolni a sokféle kérdésre. Eh, kezdjük azzal a nagyon kihívó kérdéssel, már nincs itt a kollega, hogy megmenthető még a hetedik keretprogram? Persze, a hetedik keretprogram úton van, sok minden javult, jobb lett, és különböző szempontból, ezekre most nem térek ki, kevés az idő, de hát itt szerepelnek már olyan dolgok, amelyeket mi kritizáltunk, hát aztán persze a nyolcadik majd még jobb lesz. Na, a nyolcadik keretprogram, és amire leginkább ott majd ügyelni kell, az az, hogy a keretprogram önmagában logikus legyen, legyen egy belső logikája, célokat, alcélokat, al-al határozzam meg, lebontva az egyes programokig, és ez már szerepelt a Marimon jelentésben is, és felhívta a figyelmet a jelentés joggal arra, hogy először is olyan ellenőrzésre van szükség, ami, ami végrehajtható, amikor tudom, hogy mit akarok értékelni, mit akarok megnézni, és hogyan. És a nyolcadik eh, keretprogramnak minden esélye megvan most arra, hogy a kritikák feldolgozásával olyan szerkezetű legyen, amely nem csak a tudományos sikert, hanem a politikai sikert is eh, biztosítja. És ide tartozik az is, hogy az adminisztrációt, ezt részletesen elmondtam, radikálisan át kell alakítani ezzel foglalkoznunk kell, és hát kérem önöket is, hogy ezt tegyék meg, mert ha önök megfelelő jelzést adnak, akkor a bizottságnak cselekednie kell, és az persze, hogy szükség van az ellenőrzésre. A pénz, ez adófizetők pénze, meg kell nézni, mire költik. De nem szabad egy ilyen mindent bénító, átfogó ellenőrzést, adminisztrációt érvényesíteni, hogy minden fillért ellenőrzünk. Ott vannak a különböző könyvvizsgálói ellenőrzések örökké. Ez nem megy mindig, és hát a lényeg, hogy ez aztán a, a tudósokat elrettenti attól, hogy egyáltalán pályázzanak európai pénzekért. Ez meg átolja a versenyt. <laughs> Hogyha az európai versenyt gátoljuk, akkor a globális versenyt is gátoljuk, és akkor ez már megint a minőségre lesz hatással. Tehát csak azt tudom mondani, hogy önök a döntő testület, és önöknek kell radikálisan fellépni, és azt mondani, hogy vége, ennyi, évek óta vitatkozunk erről, új, teljesen új gondolkodásmódra van szükség. A harmadik országok bekapcsolása ezt elemeztük részletesen, és nagyon jó kapcsolatok vannak fejlődő országokkal, Brazília, India is ott van, de hát azt is megállapítottuk, hogy a nagy államokkal, ahol a tudomány rendkívül fejlett, ott nem jó az együttműködés. A pénzek a hatodik keretprogramban sem jól hasznosultak. Emlékszem egy számra, a legnagyobb tudományos nemzet, ugye az Egyesült Egyesült Államok részt vesz 20, az a 20 milliárd, amit mi a hatodik keretprogramban, ebben csak 2 millió volt az amerikai együttműködés céljait erősítendő, tehát sokkal jobb együttműködésre van szükség, és azért kell harcolnunk, hogy a nálunk jobbakkal való együttműködést is erősítsük. Sok pénzt költöttünk, persze. Másképp tették fel a kérdést, hogy akkor mi történt ezzel a pénzzel. Hát egy példát azért mondhatok, ahol a pénz nagyon jól hasznosult, gyakorlatilag nem is a hatodik keretprogramhoz tartozik ez az julatom. Itt minden centet jól költöttünk el, jól megnéztük, hogy mire, és példaszerű volt a szervezés, koncentráltan, jól strukturáltan, és ha ez lenne a, a példa, akkor sok területen jobbak lennénk. Ipar KKV-k. A cél az volt, hogy a KKV-k 14%-át vonjuk be, nem sikerült. És az az érzésünk, hogy ez a, az arány, ez totál teljesen önkényes volt. Meg kell nézni, mire van szükség, mit akar az ipar, a tudomány, mit akarnak a nagyok, mit akarnak a kicsik, és a nagyok az igazi platform, és itt nem is olyan rossz az integráció. A problémát a kis és középvállalatok jelentik, kritériumokat kell kialakítani, ezt megpróbáltuk, és itt nem a százalék a lényeg, hanem hogy mire van szükségük. Meg kell nézni az igényeket. A kis cégek, akik nek gyors tudományos válasz kell, azok jól haladtak, ugyanis ezek a projektek erre alkalmasak egy-két éven belül, és hogy aztán ez most megvalósult-e úgy, hogy többet tudtak eladni bizonyos termékekből, azt nem tudom, de hát azért valamilyen hatása nyilván volt. A gender kérdés, nők, persze a legjobb, meg a fiatalokat kell megnyerni, de hogyan tudjuk őket megszerezni? én is tudós vagyok. Mit ér, mi érdekli a tudóst? Ellentétben azzal, amit sokan gondolnak, nem a fizetés, az jó dolog, persze kell, de nem elsődlegesen a pénz az, amire szükségünk van. Három dolog kell. Először is kell a nemzetközi nyelv az országainkban, ez az angol, ezt kell elősegíteni, az angol tanulást, aztán a Japánból, Kínából a fiatalok Amerikába mennek, mert ott jó gyorsan meg tudnak tanulni angolul. A második, hogy nagyon jó infrastruktúrára van szükségünk, és ezen vagyunk, hogy ez meglegyen, csak jobban meg kell szervezni. A harmadik pedig, hogy az egész területet, az egyetemi légkört, környezetet úgy kell alakítani, hogy vonzó legyen, és adjon karrier lehetőséget a fiataloknak. Európa jó lehetőségekkel rendelkezik, én személyesen úgy gondolom, hogy a nyelvi szempontot kell sokan inkább előtérbe állítani, hogy az olyan országokból, ahol ugye nem régen találkoztam Berlinben a japán nagykövettel, és megállapítottuk, hogy Németországba egyre kevesebb japán érkezik. Kutató miért? Hát ö, Azért, mert a nyelv jelenti a legnagyobb gondot, ezen kell dolgozni. Európai verseny Európában. Persze, a verseny az automatikusan fontos, magától értetődő, de azt hiszem, hogy nekünk nem, nem nekünk kell törődni a versenyen, majd ezt a tagállamok megteszik. Amit mi akarunk, az az, hogy legyen egy közös európai kutatási térség, és nekünk mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az államok közötti verseny az úgyis meg lesz, sose marad abba, csak ezt európai versenyé kell alakítani a nagy régiókkal, az Egyesült Államokkal, és természetesen a feltörekvő országokkal, régiókkal, Japán, Korea, Kína ö, említendő mindenek előtt. Hát ez a nagy feladatunk. Professzor Uricse, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, köszönöm a beszámolót, előadást, a válaszokat. Kedves kollégák, Viszonylag ritkán fordul elő egyébként, hogy ilyen világos tetszés nyilvánítást mutatnak a kollégák. Szóval, kedves kollégák, gyakran vitatkoztunk, és mindig szóltunk arról, hogy muszáj a folyamatokat egyszerűsíteni. Hallottuk, hogy ez probléma most egy javaslatot teszek. Ricse professzor úr mondott egy olyan mondatot, amivel nagyon egyetértek, hogy vegyétek a dolgot a kezetekbe. Hát mit tartanak arról, hogyha egy informális csoportot hozunk létre, minden frakcióból egy ember, és akkor Rich professzor úr ugye tette egy javaslatot, és hát persze erre ismét meg fogjuk hívni, és talán segít nekünk, és akkor megpróbálunk ilyen informális munkacsoporttal felkészülni arra, ami majd még a, a formális vitákban felmerül. Ez nem kötelező erejű, meg nem egy igazi grémium, de talán, hogyha majd megvitatjuk a nyolcadik keretprogramot, akkor annyira felkészültek leszünk, hogy gyorsabban, összehangoltabban tudunk cselekedni. Feltételezem, hogy egyetértenek, ha most itt nem jelzik az ellentmondást, tehát akkor legyen ez ez így. És akkor azt kérem, hogy minden frakció tegyen javaslatot egy személyre, írjon egy levelet, és aztán megpróbálunk ezen az úton haladni, ez talán gyorsítja a folyamatokat, mert gyakran látjuk, hogy milyen nehéz a helyzet, és ha örökké ezen sírunk, akkor ez egy picit fárasztó lesz. Ricse professzor úr igazán sokat segített, köszönjük, és hát egy új utat is találtunk a munkánk számára, köszönöm a látogatását. Köszönöm. Köszönöm. Ähm, Hölgyeim és uraim, folytatjuk a munkát. A programban jön a négyes, és ez nem másról szól, mint az Európai Gazdaságélénkítési Terv végrehajtásának jelenlegi állása az energia területén. Fél óránk van, mert a biztos úrnak ennyi ideje van. E, meghallgatjuk, amit mond. Talán néhány kérdésre marad idő, de vita nem lesz nagy örömmel köszöntöm körünkben biztosunkat, energiaügyi biztosunkat, Pibász urat, aki ebéli minőségében valószínűleg utoljára jött el bizottságunkba, de hát valószínűleg többet nem is jön majd ide el. De egy nagyon jó együttműködés volt, örömmel dolgoztunk együtt önnel, és hát a biztosok a legkülönbözőbb feladatokat váltogatják az energia területén. Kár, hogy nem ön folytatja a munkát, bár nyilván jól képzett utóda lesz. Minden jót kívánunk a további feladathoz, és még egyszer köszönjük ezt a nagyon szép öt évet, amely alatt együttműködhettünk önnel. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is mindig nagy örömmel dolgoztam együtt az ITRÉ-vel, biztosként. Ma külön öröm számomra, hogy eljöhettem az ITRE szakbizottságba, hiszen tájékoztathatom önöket arról, hogy az európai gazdaságélénkítési tervvel kapcsolatban milyen előrelépéseket sikerült elérni. Szeptember másodikán már el, ö, sikerült beszélnünk arról, hogy az energiállátás szempontjából milyen fontos eszköz az EERP, az Európai Gazdasági Élénkítési Terv, azért, hogy a földgáz ellátáson tudjunk javítani. Az EERP nem csak a gázhálózatok összeköttetésére tér ki, és az egyes elemek összegénél sokkal többről van szó. A hálózati összekapcsolások, offshore szélenergia projektek és széndiokszid lekötési projektek is vannak benne. Az EEPR alapvető eszköz a politikai eszközök sorában. majdnem 4 milliárd eurót állítottak külön konkrét energiaprojektek rendelkezésére, ezek tehát lekötött pénzügyi eszközök. Az eepr t követően 2008. decemberében a tanács is elfogadta ezt a tervet, majd a bizottságot felkérte, hogy konkrét energiaprojekteket javasoljon. Mi erre nagyon gyorsan válaszoltunk, és az EEPR rendeletet 2009. januárjában már felterjesztettük. A nagyon intenzív és konstruktív megbeszélésnek köszönhetően az európai intézményekkel a bizottság, a parlament és a tanács rekordidő alatt májusra elfogadta ezt a rendeletet. Ami a költségvetést illeti, hálásak vagyunk, hogy sikerült a november 18-ai ülésen egyeztetni az álláspontokat és megállapodni a költségvetésről, és így sikerül 2010-ben a 2010-es költségvetésből teljes mértékben finanszírozni ezt a tervet. Azt is szeretném elmondani, hogy nem a nulláról indultunk, hiszen a második energia felülvizsgálat a nagyon fontos alapja volt az ezen rendeletben elfogadott eszközöknek. Az EEPR rendelet biztosítja az eszközét annak, hogy ezt az öt ambiciózus célt elérjük. Így hozzájárul ahhoz, hogy a gazdaságunkat élénkítse, hogy az eszközök iránti keresletet dinamizálja, hogy a különböző építési és utána működési projekteket is dinamizálja, és az energiaszektorban a tevékenységet dinamizálja úgy, hogy a meg nem lévő kapcsolatokat is kiépíti, és így a határon átnyúló tevékenységet és a versenyt is megerősíti. A szolidaritás a 2010-es téli földgáz válság során, és a 2000, a, elnézést, a 20 20 as célkitűzések elérése is nagyon fontos azáltal, hogy innovatív széndiokszid szegény technológiákat épít ki. Szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos számunkra, hogy szorosan együttműködjünk az összes érintett félel azért, hogy ezen célokat el tudjuk érni, és azért, hogy a gazdaságélénkítési terv valóban sikeres lehessen. Nagyon komolyan dolgoztunk az elmúlt hónapok során azért, hogy biztosíthassuk, hogy az EEPR végrehajtása valóban jó úton halad. Pár nappal a parlamenti szavazás után, május elején kiírtunk egy tendert a három ágazatra és a teljes költségvetésre vonatkozóan. A beadási határidő július 15-e volt, 2009. július 15-e. Ezen időszak alatt az összes szükséges támogatást megadtunk azért, hogy a potenciális projekt vezetők kellő tájékoztatást kapjon, és létrehoztuk az EEPR honlapot, az általános kérdéseket ismertettük ezen. Ahogy azt vártuk is, az EEPR tenderre nagyon pozitívan reagált az ipar. 87 pályázatot kaptunk, 46 a hálózati összekapcsolásokra vonatkozóan, 29 az offshore szélenergiára és 12 a széndiokszid lekötési projektekre vonatkozott. Általában jó minőségű pályázatokat kaptunk. Minden egyes pályázatot pontosan megvizsgáltuk, és megnéztük, hogy a kiírt szabályoknak megfelelnek-e. És felmértük azt is, hogy a hatályban lévő szabályoknak mennyire felelnek meg ezek a pályázatok. Általában véve felmértük a pályázatokkal kapcsolatban az egyes szektorokra vonatkozó minőséget is. Például, hogy mennyire érett egy projekt, azaz, hogy a projekt végrehajtása hogyan tud rövid távon a gazdaság élénkítéséhez hozzájárulni aztán azt is, hogy mennyire van szüksége ezen projektnek az EU finanszírozáshoz, és hogy mennyiben járul hozzá az EU politikai célkitűzéseinek az eléréséhez. A tagállamok felelőssége is fontos abban, hogy időben és sikeresen végre tudjuk hajtani a projekteket. Például azáltal, hogy felgyorsítják az eljárásokat a környezetvédelmi engedélyezésekkel kapcsolatban. Ezen kívül szeretném kiemelni, hogy fontos megfelelni és a lehető leghamarabb a versenyszabályoknak és a belső piaci, az energia belső piaci szabályoknak is. Ezen kívül fontos, hogy tisztességes, átlátható és nem diszkriminatív rendelkezéseket hozzanak a földgáz és az áram hálózatok kidolgozásában. Így tudjuk elérni azt, hogy az EU számára a lehető legsikeresebb és a lehető legelőnyösebb legyen ezen végrehajtási terv. Ami az offshore szélenergia projekteket és a széndiokszid lekötési projekteket illeti, ezek értékelése megtörtént. A hetes energiakeretprogram szakbizottság 2009. október 16-án vitatta meg ezeket. Az Európai Parlamentet teljesen bevontuk ebbe a folyamatba komitológiai eljárással. A az offshore szélenergia projektek és a széndiokszid lekötési projektek várhatóan az év vége előtt még aláírásra kerülnek. Nemrég véglegesítettük a javaslatokat és az értékelését a harmadik szektornak. Ez egy kicsit több időt vesz igénybe, hiszen nagyon sok pályázatot kaptunk, és azért, mert a hálózat összeköttetési projektek nagyon bonyolultak a tizedik pénzügyi támogatási szakbizottság elé december 18-án visszük az ezzel kapcsolatos értékelést. A parlamenti vizsgálat ezután fog megkezdődni. Várhatóan az első bizottsági döntések 2010. februártól fognak megszületni. Az EEPR rendelet előírja, hogy 2010 végére meg kell hozni a finanszírozással kapcsolatos összes döntést. A célunk az, hogy a teljes költségvetést ki tudjuk adni. 3,8 milliárd eurót a 3,97 milliárd euróból. Mindezt mi szeretnénk már 2010 szepte, elnézést, tavaszán megtenni, azért, hogy ezáltal is tudjuk élénkíteni a munkaerőpiacot Európában. Megfelelő pályázatokat kell finanszíroznunk, és valóban elvárás, hogy a lehető leggyorsabban reagáljunk. Pont a múlt héten kérték a politikai döntéshozókat arra, hogy a megfelelő gazdaság élénkítési projekteket hajtsák végre. És úgy gondolom, hogy az Európai Gazdaság élénkítési terv kellő időben és jó helyen hozott döntés volt. Az, hogy ilyen rekordidő alatt sikerült ilyen jelentős programokat útjára indítani, ez mindenképpen üdvözlendő. Szeretném itt a közlekedési főgazgatóságnak is megköszönni a nagyon gyors munkáját. Jelenleg a gazdaságélénkítési terv végrehajtását a következő energiaügyi tanácson december 7-én fogják megvitatni. És 2010 márciusa körül a bizottság a rendelet 28-as cikkében megfelelően fog eljárni, tehát addigra a következő energiaügyi biztos már pontosan láthatja, hogy ami a költségvetés végrehajtását illeti, ott milyen kockázatok merültek fel esetleg. Úgy gondolom, hogy az európai gazdaság élénkítési terv gyors és hatékony választ tud adni a jelenlegi gazdasági válságra. Egy olyan eszközről van szó, amelynek a célja az az, hogy az energiainfrastruktúrális befektetések ne kerüljenek hátrányba, és ne kerüljenek, kés, ne szenvedjenek késedelmet. Az energia, infrastruktúra, szektor befektetései természetesen attól is függnek, hogy mennyire tudjuk sikeresen végrehajtani a programot. Több fél érintett ebben, a tagállamok, az Európai Bizottság és a projekt vezetők is hozzá kell, hogy ehhez járuljanak. Úgy gondoljuk, hogy ez egy adhok tevékenység, ami a recesszió miatt vált esedékessé, de hogyha sikeresen végrehajtjuk a programot, akkor más energiaügyi kezdeményezéseket is ez pozitívan érinthet. Például azáltal, hogy ambiciózus politikát tudunk kiépíteni a következő évekre vonatkozóan, és a következő energiabiztonság és energiaellátási eszköz is erre tud majd épülni, amelynek a felülvizsgálata nem sok esedékesé válik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Néhány hozzászólás van, 6-7 időközben a kérésem az, hogyha kérdéseket tesznek fel, nagyon röviden, hogy mindenki szót kapjon, mert a biztos úrnak másik ülésre kell mennie, Gürik kollega az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, György kollega először, és köszönetet szeretnék mondani én is azért az együttműködést, ami nagyon gyümölcsöző volt az elmúlt öt évben ami pedig a prezentációt illeti két kérdésem van a gazdaságélénkítési programmal kapcsolatban. Örülök, hogy ez a csomag új interkonnektorokra összpontosít, ahogy ön is említette. Azonban kevésbé örültem annak, hogy ez a program nem biztosít megfelelő pénzügyi támogatást olyan országok számára, ahol nagy szükség van infrastrukturális beruházásokra. Egy belga-francia interkonnektor több pénzt kapott, mint négy néhány Kelet-Európában, és a belga francia már a hetedik, a hat link után az új tagállamok néhányában nincs ilyen infrastruktúra. Mégünk még mindig nem szerepel, nem sikerült megszabadulni a gázellátás megszakításának veszélyétől. Ennek komoly következményei vannak. Elégedetlenek vagyunk, hogy ez nem része a támogatási programnak. Éppen ezért két kérdést szeretnék feltenni. Először is gondolja a biztos úr, hogy van valamilyen lehetőség a pénzügyi támogatás növelésére kelet-közép-európai interkonnektorok számára. Ennek a programnak a keretében esetében, vagy más módon. Második kérdés, tervezi a bizottság, hogy bővíti a jövőben az energiahatékonyságra fordítható alapok összegét. Milyen pénzügyi vonatkozásai lennének ennek? Köszönöm, elnök úr. Hübner kolléganő. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Annyit tudok mondani, hogy tényleg köszönjük, amit eddig tett, de még többet tegyen, ha teheti, ha tudja. Ön tényleg nagy tapasztalatokkal rendelkezik energia ügyben, a következő lenne a kérdésem, milyen ajánlásai lesznek az utódja számára, mit fog ajánlani neki, hogy mit vigyen nagy energiákkal tovább, és mit javasol majd neki, mint új módszert az utódának. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szoboda kollega. Köszönöm szépen, biztos úr. Én is szeretnék gratulálni a munkájához, a jó együttműködéséhez a parlamenttel és a mi bizottságunkkal. A gazdasági élénkítési programmal kapcsolatban örömmel hallom, hogy sokat lehet elérni. Tavasszal ugye a tárgyalásokra emlékszik, és ott voltam én is az utolsó fordulóban, és hát mi ezt akartuk, mert jó dolog, hogy megvan végre ez a program. De mindjárt rohanok a meghallgatásra, este meghallgatására, és egyetértek azzal, amit a magyar kollega elmondott, hogy nagyon fontos, különösen az ellátás biztonsága szempontjából, ugye majd ez jön a, ez a jelentés, a következik Vadrasz úr jelentése, és rendkívül fontos, hogy amennyire csak lehet, érjük el azt, hogy a pénz az elkövetkező években az interkonnektorokra forduljon, különösen különösen a gáz infrastruktúra területén, mert amit ön javasol a három évvel, hogy ugye mindent el kell addig érni, ez elég rövid, öt év kell, hogy legyen. Hát én még rövidebb időszakot pártolnék, de fontos lenne a biztos pénzügyi háttér, és felmérés, tehát tényleg azt szeretném, hogy ez a program amennyire csak lehet járuljon hozzá az országokban, az országokkal együtt, ahol a legnagyobb az igény és a szükség, mert ahol nagy a fenyegetés, az a gázállátás biztonsága kerülhet veszélybe. Ott kell erre összpontosítani, ez lenne a javaslatom, mert az interkonnektorok a gáz és energiabiztonság szempontjából nagyon fontosak, és itt a lehető legkorábban kell információt kapni, még akár informálisan is, hogy megfelelő inputunk legyen a vita számára, megtárgyalhassuk, szavazhassuk vitassuk meg ezt a parlamenten belül. Köszönöm. Köszönöm. Podimata kolléganő. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a biztos úrnak ezt a rövid bemutatót, és azért is, hogy eljött hozzánk a mostani ülésünkre és hogy eddig is az évek során rendszeresen ellátogatott hozzánk. Szerintem ezt az összes kollega nevében elmondhatom. Pibags biztos úr valóban nagy jelentőséget tulajdonított az energia kérdéseinek, és ez az egyik legfontosabb prioritásává vált az Európai Bizottságnak. És remélem, hogy az új energiaügyi biztosnak hasonló lesz a dinamizmusa, és hasonlóan konstruktív megközelítésben fog dolgozni. Ami az Európai Gazdaságélénkítési Tervet és az arra vonatkozó megjegyzéseit illeti, lenne ezzel kapcsolatban néhány kérdésem. Ön arról beszélt, hogy egy konkrét projekt vagy program érettsége is hozzátartozik azon kritériumokhoz, amelyek alapján kiválasztják a pályázatot. Szeretném megtudni, hogy pontosan hogyan kell ezt értelmezni, és hogyan lehet ezt a projekt érettséget fenntartani a szelekciós, a kiválasztási folyamat végéig. És ehhez kapcsolódóan, ahogy önök is tudják, a 4 milliárd eurónak az egy negyedét széndiokszid lekötési projektekre különítették el. És tudom, és tudjuk, hogy egyelőre még csak a kutatás, kutatási szakaszban járnak az ilyen jellegű programok. Svoboda úr megjegyzésére reagálván szeretném elmondani, hogy az energiaellátás biztonságának a kérdése is felmerül Európa számos területén, például Dél-Kelet-Európában is, ahol az ellátás biztonsággal kapcsolatban elég komoly problémák merültek fel tavaly télen az orosz-ukrán válság során, és a földgáz hálózatok összekapcsolódása rendkívül fontos lenne ezen a területeken. Tehát ami a jogosult projektek eredeti listáját illeti, ott vannak olyan programok is, amelyek az energiállátás biztonságán kívánnak javítani ebben a térségben. Az ITGI és az IBI projektek, ami az ITGI projektet illeti, ez Európában rendkívüli jelentőségű program lehet, és sikerült jelentősen előrelépni ezen a területen, és ennek a programnak egy része már valóban be is indult. Ezért a kérdésem az lenne, hogy mivel ez az egyik legérettebb, legelőre haladottabb projekt, amely az európai szinten meghatározott központi célok irányába mutat, tehát hogy differenciáljuk az energiaforrásokat, ezért a kérdésem az lenne, hogy a bizottság folytatja-e a politikai támogatását ezen projektnek. Danke, Frau Thank you very much, Chairman. I would like to have... asszony, köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni Pibax biztos úrnak, és gratulálni kiváló munkájához, és remélem, hogy a jövőben is sikerül majd ugyanilyen sikeres politikákat kidolgozni más területen is. Köszönöm a munkát. Lenne egy nagyon konkrét kérdésem a projektekkel kapcsolatban. Ön azt mondta, hogy 12 pályázatot kaptak. Tudjuk, hogy nagyon összetett projektekről van szó. Hány nyat fogadtak el ezen beadott pályázatokból, és hogy állunk a szerződések aláírásával? Itt a széndiokszid lekötési projektekről van szó és ami az EUFOR C-t illeti, tudván, hogy mennyire ö, bonyolult a végrehajtása ennek a tervnek, és mivel tudjuk, hogy a 2010-es költségvetésből kell elkülöníteni az összes forrást, hogy képzelik el ezt pontosabban? Igen, ez valóban rövid volt és tömör. Krecsemakis úré a szó. Köszönöm szépen a biztos úrnak, és nem csak azt, hogy ilyen gyakran eljött hozzánk a bizottságban, hanem hogy ön volt az a biztos, aki a bizottságon túlmenően és a leginkább kapcsolatot keresett az egyes képviselők felé, és ezt nagyon köszönöm önnek, hiszen ez oda vezetett, mint ahogy Polimata ö, kolléga is elmondta, az ön portfóliója nagyon felértékelődött, és ö, gratulálok mert nagyon gyorsan ért el eredményeket, és ennek ellenére az megújuló energiákkal kapcsolatban én is megvizsgáltam a programot, és nagyon helyes volt az, hogy a megújuló és a szélenergiára fektette a hangsúlyt, és ez kifizetődött, és én ezt nagyon pontosan nyomon követtem, és kifizetődött az, hogy ezeket a programokat elindítottuk, és ezek globális, nemzetközi kereteken belül is nagyon versenyképesek, az offshore területen is versenyképesek vagyunk, erősek gazdák vagyunk. Itt különböző problémákkal találkozunk. A rotorok egyre nagyobbak lesznek, és ezért nagyon sok kutatást igényel az a terület, hogy hogyan lehet szállítani és karbantartani ezeket a rotorokat. Tehát a kérdésem az a ma reggeli vitánkra, eszmecserénkre nyúl, nyúlik vissza. Tehát milyen mértékben lehetséges az, hogy még pontosabb kutatási erőfeszítéseket tegyünk az önportfóliájából, de a, a hetes keretprogramban, vagy az IGKS programban, ami az önportfóliájához tartozik, hogyan lehetne ezekből is forrásokat erre a célra elkülöníteni, annak érdekében, hogy ezek az erőfeszítések gyümölcsözőek legyenek. Még ön is tudja, hogy ezt a dossziét ön leadja, és egy újat fog kapni, és tudjuk azt is, hogy kompetenciák elkülönítésre fognak kerülni erről a területről, van, ami a klímabizottsághoz fog átkerülni, az IMCO biztoshoz is fognak átkerülni bizonyos dossziék, és a bővítési biztos is érintett lesz bizonyos kérdésekben. Hát kérdezem meg, hogy az utódja ugyanilyen cselekvő képes marad-e, mint ahogy ön az volt, hiszen ön nagyon kompetensen folytatta le ezt a dossziét. Udi úré a szó. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni azon kollégákhoz, akik gratuláltak a biztos úrnak azért, hogy ilyen kiváló munkát végzett. És ez elvezet egy konkrét kérdéshez is. Mivel megbízunk önben? Őszintén, nem gondolja azt, hogy ezen pozitív beszéd miszerint minden rendben van, minden jól van, kiváló munkát végeztünk, ez valóban így van, ez igaz, de nem gondolja esetleg, hogy a törés az európai integráció és az állampolgárok között nem éppen abból jönne, hogy így fogalmazunk, hogy ennyire pozitívan fogalmazunk az európai tevékenységgel kapcsolatban, habár konkrétan a gyakorlatban az energiapolitika nem európai szintű kompetencia, itt csak beszélünk arról, hogy mit tesz az Európai Unió. A tagállami kompetenciáról van szó, legalábbis ami a forrásokat illeti. A Lisszaboni szerződés ki fogja bővíteni az biztos, a következő biztos kompetenciáját az ellátás biztonságára is, de ami a források biztonságát illeti, hogy hogyha Franciaországban az összes atomerőmű leáll, akkor az EU nem tud semmit sem tenni. Tehát nem, nincs-e olyan érzése, hogy ezen pozitív megfogalmazás lenne esetleg az oka annak, hogy ennyire eltávolodott az európai integráció a polgároktól, hiszen az EU azt gondolja, hogy tesz valamit, aztán a polgárok szintjén valójában ez nincs így. A transeurópai hálózatok már-már kudarcot vallanak ezer milliárd eurós felmérések készültek, mi pedig itt 4 milliárd euróról beszélünk. Értem én, hogy mennyire pozitívan is lehet értékelni az európai gazdasági élénkítési tervet, de az ön portfóliájában úgy gondolja-e, hogy sikerült eleget tenni, hiszen ezen kihívásokról beszélnünk kell a polgárokkal, hogy ha nem, akkor a polgárok nem fognak most már hinni nekünk. Mindenképpen őszintén kell fogalmaznunk. Tehát ön biztosi felkérése végén hogy értékeli ezt a kérdést? Nagyon köszönöm, még három hozzászólás érkezett. Mindig újra és újra érkeztek hozzászólási igények. Egy most akkor lezárom a hozzászólók listáját, és itt úrja. Következő a szó. Eh, Igen, köszönöm szépen. Biztos úr, én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik gratuláltak önnek. Én új tagja vagyok a parlamentnek, új és fiatal tagja, és azért én követtem a tagállamok tevékenységét, és az a Tény, hogy az Európai Unió hatékony az energiapolitikával rendelkezik, az az ön eredménye. A célok nagyon nagyra törőek, és az egyik cél abban áll, hogy a két oldalú gázellátást kívánjuk biztosítani az új elrendezéssel. Mi a balti országok részéről Oroszországból kapjuk az, a gázt, és ezért azt gondolom, hogy ezeket a célokat nehéz lesz megvalósítani. És ezért azt kérdezném, hogy mit javasolna ön az utódjának, hogyan, mit javasolna, hogyan oldja meg ezeket a problémákat. Tomasz kolléga, mondja az elnök. First, uh, Mr. Először is, biztos úr, nem fogom itt nagyon nagyra jegytetni, de nagyon emlékszem, hogy amikor önt kinevezték biztosnak, akkor szinte mindenki azt mondta itt a parlament, kicsoda, Pibax, ki az? Sose hallottam a nevét. Most öt évvel később ön az egyik leginkább nagyra becsült biztos a bizottságon belül és azt gondolom, hogy Potocsnik úrral, aki szintén teljesen ismeretlen ember volt korábban, rendkívül pozitív meglepetést ért minket. Tehát valóban ismeretlen személyek is rendkívül jó és hatékony biztossá válhatnak. Két kérdésem lenne. Az egyik a gazdaságélénkítési tervre vonatkozik még emlékeznek rá, hogy amikor a gazdaságélénkítési tervről tárgyaltunk, akkor egy írásos nyilatkozatot írtunk. Esetleg reagálhatni arra, hogy miért nem kaptuk meg az energiahatékonysági akciótervet novemberben. És szeretnék egy mondatot felolvasni a fel nem használt összegek használatáról. 2010-ben az 28-as cikk alapján, ezen rendelet végrehajtása alapján kiderül, hogy nem lehet 2010-re az összes finanszírozást elkülöníteni. Ebben az esetben a bizottság egy új rendeletet fog javasolni azért, hogy ezen két energiahatékonysági projektre megfelelő finanszírozást biztosítson. A kérdésem az lenne, hogy ennek a felmérésében hol jár a bizottság. És az utolsó kérdésem pedig. Azt hallottam, hogy a bizottság új energiaforgatókönyvet fog kidolgozni a következő stratégiai energia felülvizsgálat során. Ezen forgatókönyvet Káprosz úr fogja kidolgozni. Egyre nagyobb az érdekütközés, hiszen Káprosz úr nemrég egy forgatókönyvet kidolgozott a U Electric számára. Ezen forgatókönyv sem a 20%-os 2020-ra célba vett megújuló energia célkitűzést, sem pedig az energiahatékonysági célkitűzést nem veszi figyelembe. És azt hallottam, hogy Kápros úr most egy hivatalos EU forgatókönyvet fog kidolgozni, amelyben a bizottság kimondja, hogy nem fogjuk 2020-ra teljesíteni sem az energiahatékonysági, sem a megújuló energia célkitűzéseket. És tudom, hogy egy ülésen ön azt mondta, hogy ez elfogadhatatlan. Úgyhogy szeretném tudni, hogy milyen következménye lesz annak, hogyha valóban ön erről tud, és hogy konkrétan mi lesz a következménye ennek. Hiszen, hogyha ez így folytatódik, akkor ez egy visszaélés, és ez egy érdekellentét. És teljesen félrevezető a politikai döntéshozókat, az európai politikai döntéshozókat félrevezető forgatókönyv lenne. Uh, Mr. Commissioner, Thank kolléga? Biztos úr, köszönjük szépen ezt a részletes magyarázatot azzal kapcsolatban, hogy hol járunk a gazdaságélénktési tervvel. És szeretném ugyanakkor megköszönni azt is, hogy mennyire nyitottan állt mindig hozzánk az öt év során, és mennyire nyíltan kommunikált a szakbizottságunk tagjaival. Hiányozni fog nekünk itt a szakbizottságban a Fejlesztési Szakbizottság tagjaként ugyanakkor rendkívül örülök annak, hogy ön azt a portfóliót kapta, már csak azért is, mert hogy rendkívül komoly munka vár önre a megújuló ö, energia terjesztésében a fejlődő országokban. Egyetemen elmondta, hogy mennyire fontos egy mechanizmust ilyen gyorsan felállítani, mivel hogy egy teljesen új mechanizmusról van szó. Ugyanakkor némileg frusztráló az, hogy 12 hónappal később még mindig nem sikerült a pénzt elkölteni, és mindenképpen rendkívül nagy szükségünk lenne ezen finanszírozásokra, például az offshore szélenergia területén az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Tehát hogyan tudják biztosítani azt, hogy további késedelmek nem lesznek? Beszélt arról, hogy versenypolitikai kérdések is felmerülnek, és egyéb kérdések, de mit tehetnek azért, hogy a lehető leggyorsabban el lehessen költeni ezt a pénzt? Másodszorban, amennyiben a projektek megakadnak, és már eddig is voltak késedelmek, például a hálózati összekapcsolódás tekintetében, akkor hogyan tudják biztosítani azt, hogy ezen finanszírozásokat nem fogják befagyasztani, hanem valóban hatékonyan és egyből felhasználják őket, különösen ami az energiahatékonyságot illeti, hiszen ezzel nagyon is gyorsan lehetne sikert felmutatni a gazdaságélénkítés területén. Köszönöm. Köszönöm szépen, és átadom Pipax biztosulnak a szót. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok nagyon gyorsan válaszolni, mert nagyon sok kérdést kaptunk és elég hosszú kérdéseket, ami Győr kolléga kérdését illeti. Valóban Közép-Kelet-Európában nincsenek megfelelő összekapcsolódások, rendkívül ö, nagy szükség lenne ezekre. De az EERP az első ilyen jellegű instrumentum és mi is, és a tagállamok is most tanulják meg, hogy hogyan kell ezt használni, és azt hiszem, hogy ami az energiaellátás biztonságára vonatkozó infrastruktúrákat illeti, ezt kell tükrözni ezen fejlesztésekben, hiszen kiderült, hogy milyen hiányosságok vannak. Az IRP-nek e az alapvető célja inkább az volt, hogy a gazdasági válságra reagáljon, tehát nem egészen ez a legcélzottabb instrumentum az ilyen jellegű e, hálózat összekapcsolódási igények kielégítésére. Ami az energiahatékonyságot illeti, a Smart Cities kezdeményezést is kidolgoztuk, és azt hiszem, hogy az EU nagyon aktív lesz az energiahatékonyság területén, nem csak a rendeleteknek köszönhetően, hanem a különböző programfinanszírozásoknak köszönhetően is. Azt hiszem, hogy megtaláljuk majd erre a finanszírozást, hiszen az energiahatékonyság ennyire fontos, és mindenképpen, hogyha az EU vezető szerepet tud felmutatni, akkor a tagállamok is sikeresebbek lesznek. Ami Hjuna asszony kérdését illeti, hogy a következő biztos hogyan fog eljárni. Hát mindenképpen fontos, hogy szoros legyen a kapcsolat a szakbizottsággal, hiszen nagyon sokat segítenek nekünk abban, hogy a megfelelő szakpolitikákat kidolgozhassuk. Meg kell hallgatni az ITRE szakbizottságot, a lehető legjobban figyelembe kell venni a véleményeket. Valóban lehetséges, hogy eltérő vélemények is léteznek, de az ITRE mindig egységesen lépett fel, mindig elmondta, hogy hol legyünk ambiciózusabbak, vagy kevésbé ambiciózusak és ez mindenképpen befolyásolja az EU megközelítését. Odi úr a polgárokról, tehát inkább a fogyasztókról beszélt, és arról, hogy inkább egy bottom-up megközelítést kellene az energia területén kidolgozni, és ez megfelel annak is, amit Győr, Győr kolléga feltett kérdésként, hogyha biztonságban érzik az emberek magukat, akkor jobban tudnak azonosulni a rendelet célkitűzéseivel. De azt gondolom, hogy itt nem tudok most előre beszélni arról, hogy a jövőben milyen döntések születnek majd. Egy következő megjegyzés valóban mindenképpen jogosnak tűnik, ezt az elemzést el fogjuk végezni, és megfelelő kezdeményezéseket fogunk tenni, javaslatokat fogunk tenni. Podimátus asszony kérdésével kapcsolatban folytatjuk a jövőben is a politikai támogatását az összes olyan projektnek, amelyek az európai instrumentumokban megtalálhatóak, és továbbra is politikai támogatni fogjuk az ön által felvetett programoknak. És ami azt a kérdést illeti, hogy a következő instrumentumban kitérnek-e pontosabban Dél-Kelet-Európára. Ami az projektek érettségét illeti, néha ez valóban zavaró, de mi tényleg a rendelet filozófiáját követjük, mi szerint 2010-ben kell elkülöníteni a költségvetést. És az Európai Parlament és a tanács is arra kért minket, hogy 2010-ben adjuk ki a pénzt. És hogyha nem érett egy projekt, egy pályázat, akkor erre én nem tudok pénzt ö, lekötni. Ez egy egyértelmű feltétel, és ezt mindenképpen betartjuk. Carvalho asszony kérdésére a CCS-sel kapcsolatban. Az összes pályázat kiválónak tűnik egy kivételével, hogyha jól tudom. Tehát ez 6 mínusz 1 pályázat, tehát a 6-ból 5 megfelelően éretnek tűnik, és jó, hogy még az év végére sikerül ezt felmérni, mert így jobb lesz a tárgyaló erőnk a kopenhágai tárgyalások során is. Seci Márkákis asszony kérdésével kapcsolatban teljesen egyetértek. Valóban jobban kell felhasználni a meglévő alapokat. A projektekre koncentráljuk a pénzt, kevesebb prioritásra van szükség, és nagyobb méretekre. És az összekapcsolódásoknál is ez mindenképpen igaz lesz. De nem csak az offshore-ral kapcsolatban van szükség a fejlesztésre. Hét, egy 7 megawattos erőmű parkot nyitottunk meg nemrég itt Brüsszeltől nem messze. És az ottani polgármester az avatáson elmondta, hogy egy 72 éves idős ember is éppen ezt a szélerőművet támogatta, annak ellenére, hogy ilyen idős, és azt várhattuk volna, hogy esetleg ő konzervatív hozzáállású lesz, ő is a szélerőművek mellett állt ki, és elmondta, hogy még milyen sok fejlesztésre lenne potenciál. Két évvel ezelőtt senki sem hitte volna, hogy ezen 7 megawattos szélerőmű ott létre fog jönni. Tehát hihetetlen dinamikus ez a terület. Az a kérdés, hogy a következő biztosnak van-e megfelelő kompetenciája? Igen, igen. Ö- von Steinkohler ö, volt, aki ezt felvetette, és mindenképpen jó, hogy ezt a ö, sok kérdést a meghallgatáson is megkapja az új biztos úr, mert így semmilyen érdekellentét nem állhat majd fenn a biztossal kapcsolatban, ö, és jó, hogy a versenyügyi biztos is megkap bizonyos részeket, és azt gondolom, hogy az új biztosnak talán még erősebb lesz a pozíciója, még jobb lesz a kompetencia köre. Ami a filozófia kérdést illeti, amit az egyik kolléga felvetett, Óvi úr felvetett, valóban ezt, érdemes felvetni ezt a kérdést mi nem tudjuk az összes hatáskört magunkra vállalni. Vannak alapszerződések, és vannak új kezdeményezések az energiahatékonyság területén, a több Európa célkitűzése is, és egyre többet mutatjuk, mutatjuk a polgároknak, hogy az EU milyen szinten lép fel. És azt gondolom, hogy valóban a pozitív üzenet az önmagában nem elég, de az EEPR előtt inkább minthogyha csak prédikáltunk volna, de nem volt konkrétan pénz mögötte. És éppen ezért fontos ezt a kezdeményezést megtenni, és elmondani, hogy valóban az európai pénzeket az európai polgárok támogatására fordítjuk. Fontos ezt elmondani. Bácsút is asszony kérdésére, hogy a balti energiállátással kapcsolatban mennyire várható siker. Azt hiszem, hogy az hálózat összeköttetés kidolgozása elindult, ez a terv, ez létezik az elektromos áram területén ez jól működik, a földgáz területén pedig jó előrelépések vannak, és pontosan az elvárásainknak megfelelően folynak a dolgok. Turma úr kérdésére. Az energiahatékonysági akcióterv készen áll arra, hogy a kollégium megvitassa, de az alapszerződéssel kapcsolatos késedelmek miatt csak a következő kollégium fog majd ezzel foglalkozni. Az én telefonom? Igen, igen, elnézést. Tehát ezért nem sikerült időben elfogadni, de legalább megszövegezésre került, és remélem, hogy amint az új bizottság feláll, el fogjuk majd ezt fogadni. Ami a rendeletet illeti, valóban volt egy protokoll, és én ezt nem felejtettem el, de fel is, felolvasnék egy mondatot az interkonnekciókra vonatkozó rendeletek elfogadása után 2010 elején egyetemű képet kapunk a költségvetési abszorpciós kapacitásról. 2010 tavaszán a bizottság bemutat egy jelentést, amelyet a 28-as cikk alapján készít el. Addigra a bizottságnak hozzáférése lesz elnézést felmér különböző alternatívákat az fel nem használt finanszírozásokkal kapcsolatban úgy, hogy így lehetővé tegye, hogy teljes mértékben végrehajtsák a gazdaságélénkítési terv rendeletét. Ez az a protokoll, amiről megállapodtunk. Ez azt jelenti, hogy nem, fo- nem felejtkeztünk meg erről a megállapodásról. Ami a forgatókönyveket illeti, hát egy kicsit szélellenében küzdünk. Néha nehéz a forgatókönyveket elfogadtatni, az egyes szakértők kidolgoznak ilyen forgatókönyveket ami az EU célkitűzését illeti, hogy 20%-ot kell 2020-ra teljesíteni a megújuló energiaforrásokból, ez egy egyértelmű célkitűzése az EU-nak. Az, hogy valaki egy forgatókönyvet megír, és hogy ezáltal meg módosítani akarja a metodológiát, hát ez, ez egy létező helyzet, és az, azt el tudom képzelni, hogy ne 20%-ot, hanem 20%-nál többet teljesítsünk 2020-ra, de hogy ennél kevesebbet, ezt én nem tudom elképzelni. Tehát egyértelmű, hogy olyan emberekkel dolgozunk együtt, akik ezeket a forgatókönyveket kidolgozzák, és ez mindenképpen rendkívül fontos lesz a jövőben. Ami hol asszony kérdését illeti. Mi már azt gondolom, hogy bizonyítottuk, hogy, hogy komolyan veszük ezt a kérdést. A kérdésre azt tudom válaszolni, hogy az ITRE szakbizottság a lehető legtöbbet találkozik az én csapatommal, így ismerjük meg egymást és egymás véleményét, tudjuk, hogy ebből pozitív eredmények születnek. De ami a szerződések aláírását illeti, hogy talán kicsit más a helyzet. Nagyon dinamikus a helyzet. Jelenleg én nagyon pozitívan állok a kérdés. Ez úgy gondolom, hogy nagyon pozitív a helyzet, és nincsenek jelenleg a jelenlegi helyzetben kockázatok arra vonatkozó, hogy ne tudjuk elkölteni a pénzt, vagy hogy elveszítenénk ezen összegeket. De nagyon sok projektet különböző feltételek alapján fognak elfogadni, ez a dinamizmusa a dolognak, és a csapatom vállalta azt, hogy ezt a nagyon komoly és nagyon jó minőségi munkát a jövőben is folytatja. És a jövőben is ugyanolyan hatékonyan fognak dolgozni. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen önnek, biztos úr, hogy ezt megosztotta velünk, és köszönöm az öt éves megbízható készségét arra, hogy együtt dolgozom velünk, és az új feladatához is sok sikert kívánok, és biztos vagyok benne, hogy az ottani kollégák azt fogják mondani öt év múlva, hogy ez egy jó biztos volt. Merci beaucoup, és minden jót kívánok a jövendőbeli munkájához. Ich darf den nächsten Punkt aufrufen. Äh, Erdgasversorgung, das ist eben schon mal angesprochen worden. Akkor a következő pont következik, mégpedig a földgázellátás biztonsága. Vidal Quadras úr beszámolója rendelkezésünkre áll, és akkor azt javaslom, hogy rögtön vágjunk is bele. Vidal Quadras úrnak adom át a szót, annak érdekében, hogy elmondhasson néhány gondolatot a jelentésével kapcsolatban. Szöveg rendelkezésükre áll, hogyha valakinek kérdése van, megjegyzése van, azt ma is megteheti, azonban még majd egy következő lépcsőfokot tervezünk. Kadrasz úré a szó. Igen. A mai napon meg tudjuk vitatni a véleményeinket egy olyan szöveggel kapcsolatban, amely a jelentés tervezetemet jelenti, és a kollégák meg fogják állapítani, hogy a jelentés tervezetemben figyelembe vettem azokat az eszmecseréket, amelyeket itt a bizottságban folytattunk ezt megelőzően, ezen túlmenően pedig néhány érintett iparággal is kapcsolatba léptem, és munkabizottsági üléseket is tartottunk, az árnyékjelentéstevőkkel is természetesen. És nagyon sok tárgyalást folytattunk a bizottsággal is. És nagyon remélem azt, hogy néhány módosítási indítvány, amelyet benyújtok, majd a bizottság részéről többségi támogatásra fog találni. Ezek legalábbis azok az eredmények, amelyeket én a tagokkal folytatott megbeszélések során feljegyeztem, és akkor most talán kiemelném a legfontosabb pontokat. Először is talán a vállalatok szerepe. Ugyanis annak idején utaltunk arra, hogy a, az a cikke, ami a vállalatokról szól, a bizottság részéről nem kerül megfelelő módon figyelembe vételre, hiszen több helyen is el lehet helyezni ezt a témát, például a piacon, és akkor viszont ennek ki is kell domborodnia a szövegben, és én különböző szemszögből is módosító indítványokat nyújtottam be ezzel kapcsolatban. Igyekeztem az indítványaimban azt a tényt is figyelembe venni, hogy azok az intézkedések, amelyek nem érintkeznek, nem hivatkoznak vissza a piacra, azok csak egész rendkívüli helyzetben tudnak érvényesülni. Például én erre szerettem volna pontosan utalni vele, hogy milyen fontos a piacra való visszacsatolás. Egy második pont, amit több kolléga is megemlített, ez a költségek elosztása az infrastruktúrával kapcsolatban, amelyek viszont más tagállamok javát szolgálják. Ezzel összefüggésben javasolnék egy módosító indítványt, mégpedig a költség megosztás tekintetében. És én ezt azzal indoklom, hogy már a harmadik belső energiapiaci csomagban létezett egy egyezmény, amely az érintetteket foglalta össze, és én bevezetnék még egy kritériumot ide, mégpedig az arányosságot, a költségek arányos megosztását. Ez egy számomra nagyon is elfogadható megosztás lenne, és a teher áramlatok kérdésében pedig ebben az esetben kiemelném, hogyha ez az energiállátási biztonságra többletértéket jelentenének, és nem pedig csak úgy általánosságban, hiszen ez egyébként technikai szempontból véleményem szerint nem megfelelő így a szabályozás. Harmadszor pedig úgy tűnik számomra, hogy észszerű annak a javaslata, hogyha a bizottság egy kockázatértékelést és tervet készít vízhelyzetre európai szinten. Vagyis, hogyha ezen a téren egy közösségi vészhelyzet alakulna ki, akkor erre az esetre rendelkezésünkre kellene, hogy álljon egy olyan terv, ami biztosítaná azt, hogy a tagállami szintű tervek érvényesülhessenek, és ezen a szinten is összefogásra kerüljenek. Az ötödik megjegyzésem az, hogy nagyon hasznos lenne az, hogyha a földgáz koordinációs csoportot erőteljesebben bevonnák vízhelyzetekben minden egyes szinten az akkor zajló intézkedésekben, hiszen a földgáz koordinációs csoport ebben az esetben javaslatokat tudna tenni, és a megfelelő zónákat is meghatározhatná az együttműködésre és a prevenciós tervek vonatkozásában is. Hatodszorra, hatodik javaslaton, a küszöbértékekre vonatkozóan is egy közösségi vízterv kialakítását javasolnánk. Itt rá kell mutatnunk arra, hogy a vészhelyzeti terveknek a végrehajtás is nagyon helyi szinten történhetne meg, és éppen ezért nagyon fontos lenne az, hogyha a közösség a diversifikációs kérdésekben jobban beléphetne, hiszen olyan helyzetek is kialakulhatnak, amelyek helyi szinten ugyan nagyon súlyosnak bizonyulhatnak, azonban közösségi szintről tekintve előfordulhat, hogy a jelenlegi kritériumaink alapján nem tűnnek olyan borzasztóan kiemelkedőnek, és ezt viszont meg kell akadályoznunk. Tehát világosan rá kell mutatnunk arra, hogyha helyi szinten is kialakulhatnak problémák, akkor is képesnek kell lennünk európai szolidáris szempontból beavatkozni közösségi szinten. Még egy utolsó pontot szeretnék megemlíteni, mégpedig eh, egy egész sor módosító indítványt nyújtottam be, amely a rendeletnek különböző pontjait módosítaná, például többek között az áram szektorban történő módosításokra vonatkozóan, például az összekötetési vezetékek intenzifikálása a tagállamok között, és egy olyan terv kialakítása, amely a szállítási terveket diverzifikálná. És mindez az földgáz elfolyósító berendezésekkel összefüggésben is történne. Kedves kollégák, tisztelt elnök úr, ezek azok a pontok, amelyek a rendeletben eddig nem e, kerültek említésre, és ezért is szerettem volna ezeket megemlíteni. Például a védett fogyasztó kérdése, majd az infrastruktúra és a költségek megosztása. Én utaltam arra, hogy ez két nagyon-nagyon fontos témaköre ennek a rendeletnek, és közvetlen következményei vannak a beruházásokra, amelyeket meg kell majd tenni, illetve a vészhelyzetek kezelésére is. És ezeken a területeken nagyon fontosan valósul meg a szolgáltatási ellátási biztonság. És én azt gondolom, hogy éppen ezért ezeket a területeket még részleteiben meg kell vitatnunk a kollégákkal, az árnyék jelentéstevőkkel, a bizottsággal és a mi bizottságunkkal különösképpen. És én ezért azt gondolom, hogy vannak pontok, amelyek még nem teljesen ír, írettek, és ezért is erre konkrét javaslatokat fogok benyújtani és remélem, hogy ezek a javaslatok többségi támogatásra fognak találni. És akkor most rátérnék a védett fogyasztók témakörére. Ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy mindjárt egyetértünk abban, hogy egész sor kritériumokat találtunk, amelyeket a tagállamoknak is figyelembe kell venniük. Hiszen a jelen pillanatban rendelkezésünkre álló definíció, ami egy részről eléggé pontatlan, más részről meg borzasztóan önkényes. Hiszen a kis KKV-k 80%-ot tesznek ki ezen a téren, és éppen ezért fel kell tennünk a kérdést, hogy például az iskolák és a kórházak miért tartoznak bele, de mondjuk a rendőrség miért nem. Tehát eléggé bonyolult itt ez a meghatározás, és ezért ezt még pontosítanunk kellene. Éppen ezért az a benyomásunk, hogy itt egészen konkrét helyzetet kell teremteni a tagállamokban, és én azt gondolom, hogy tudnunk kell találni egy olyan általános kritériumot, aminek segítségével egy hatékony módon hozzáigazíthatjuk ezeket minden egyes tagállam igényrendszeréhez. És akkor még a infrastruktúra M-1 szemszögéből. Ez egy nagyon technikai jellegű kérdés, ez az M-1 kritérium, ez, én azt gondolom, hogy ugyan nagyon technikai jellegű, de azért még tudnunk kell pontosítani. Az én saját országomban jól működik, és alkalmazásra talált ez, de azt gondolom, hogy még azért ezen van mit csiszolnunk, hiszen akkor ö, sikerül konkrét eredményeket elérnünk, de figyelemben kell vennünk az egyes tagállamok közötti eltéréseket is, és ez viszont itt egy rendkívül technikai jellegű ügy. Ezért is kérem az összes kollégát, aki különösen érdeklődik ez iránt, hogy szóljon majd hozzá ehhez a témához. És ezért én azt gondolom, hogy itt még ezt pontosíthatjuk, és megtalálhatjuk a megfelelő kritériumokat arra, hogy ezeket a standardokat pontosítani tudjuk, és olyan intézkedési tervet is tudjunk találni, ami az infrastruktúrát struktúrához jobban illik, és az egyes számú mellékletben a szállítási standardokra is alkalmazni tudunk, hiszen az egyik az a szállítási standard, a másik az infrastruktúra, mind a kettő jól működhet, azonban az infrastruktúrának jól kell működnie. A másik dolog a szállítási standard, és vizsgáljuk meg ezt a kérdést egy vészhelyzetben. A védett fogyasztókat vajon tényleg mindig el tudjuk-e látni ilyen helyzetekben? Tehát éppen ezért nagyon fontosak ezek a szállítási standardok, és ezért pontosítanunk kell őket, hiszen különben ezek bonyodalomhoz vezethetnek, félreértéshez vezethetnek. Tehát az N-1 standard az infrastruktúra szemszögéből, ez egy olyan standard, amit hosszú távon kell tudnunk kialakítani, új berendezéseket kell ehhez építenünk, új programtervezést kell indítanunk, mégpedig ezek mind-mind hosszú távú teendők. És egy egészen konkrét teendő pedig, hogy minden olyan területen, ahol problémák merülnek fel, mechanizmusokat kell erre a célra kialakítanunk. Igen, elnök úr, ennyit szerettem volna ezzel a javaslattal kapcsolatban elő, elsősorban előjáróban elmondani. Én azt hiszem, ez a dolog még csak most indul, és már most nagyon köszönök a, mindent a kollégáknak, természetesen az árnyékjelentéstevőknek a leginkább, hiszen nagyon nagy mértékben támogattak eddig is, és minnyájukat meghívom, hogy támogassanak ebben a munkában, vegyenek részt, annak érdekében, hogy minél jobb eredményt sikerüljön elérnünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nagyon részletesen bemutatta ezt a jelentést. Tíz hozzászóló jelentkezett, és mivel, hogy még jó néhány napirendi pontunk van a mai napra, ezért szeretném kérni önöket, hogy mindenki koncentráljon, erre, ezekhez a hozzászólásokhoz, hiszen ra, illetve még többször fogunk beszélni erről a témáról, több módosítási indítványt is fogunk benyújtani, ahogy ez az előbb is elhangzott a jelentéstevő részéről. Akkor először is Szoboda úr, mint árnyék jelentéstevő Köszönöm elnök úr, Kvadrász kollégának köszönöm a munkáját és az együttműködést. Staccato tempóban fogok beszélni, mert megyek az Eston asszony meghallgatására. Örülök, hogy a gázvállalkozások jelentőségét és a koordinációs csoport jelentőségét kiemeli. Ezt üdvözlöm, ez jó. Másodszorban a javaslatot. Jó lenne, ha úgy értelmeznénk, hogy ez egy ilyen gyors intézésű szükségterv kell, hogy legyen, tehát nemzeti szinten, közösségi szinten még nem határoztuk meg igazán, hogy mi is a szükséghelyzet. Azt is szeretném kiemelni és aláhúzni, hogy a jelentés a diversifikáció szempontjából is fontos, mind a vezetékek, mint pedig a források szempontjából, és a készletezésről is kellene egy jelentést készíteni, mert ez is nagyon fontos az energiaellátás biztonsága szempontjából Problémám van a határidőkkel. Három-öt év az intézkedések végrehajtására biztosítandó az ellátás biztonságát. Hát talán lehetne egy köztes határidőt is meghatározni, ahol egy jelentésben még egyszer felhívjuk a figyelmet a problémákra, mondjuk három év múlva, de öt év múlva be kell ezt fejezni. Adat továbbítás agregáltan. Hát az agregáció az egyes tagállamok esetében a bizottságnak úgy alakul, hogy úgy kell ezt csinálni, hogy a bizottság ezzel tudjon valamit kezdeni. Szóval, ha nincs információ tartalma, nincs értelme. Utolsó előtti megjegyzésem, költségmegosztás a tagállamok között olyan lépéseknél, amely mindannyiukat érinti. Egyetértek a Videkadrász kollega javaslatával, de azért azt ki kellene emelni, hogy szükség esetén a bizottságnak közvetítő funkciót kell vállalnia, különösen ha tagállamok vitába keverednek egymással a költségmegosztással kapcsolatban. Utolsó megjegyzés, védett fogyasztók, ezen még dolgozni kell. Azt hiszem, hogy a fogalmat rugalmasan kell értelmezni, de nem annyira rugalmasan, hogy néhány ország a félgazdaságot ilyen fogyasztónak tekintse, más ország meg restriktíven értelmezze ezt, mert ez egyenlőtlenségeket teremtett, de majd erről még beszélünk, és tényleg az utolsó megjegyzésem, remélem, de hát ez persze a tanácstól függ, hogy sikerül első olvasatban szerződést kidolgoznunk, ez aztán azt jelenteni, hogy megkezdhetjük a szükséges befektetéseket, beruházásokat, ez jó alap lehet a vita számára. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Következő hozzászóló Csuszmanszki kollega. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Ez egy rendkvül fontos jogszabály, és egy nagyon kiváló első jelentést kaptunk a raportőrtől. Igen, megállapodtunk a fő változtatási irányokban, amire szükség van, és hát köszönöm a raportőrnek az együttműködő szellemet, légkört, mi támogatjuk azt, amely a diversifikációt helyezi előtérbe azt a javaslatot, és azokat a mechanizmusokat, amelyek jelzik, hogy milyen problémák vannak Oroszországgal kapcsolatban. A piac a legjobb reakciós mechanizmus, és a legjobban tud reagálni a válságra, úgyhogy olyan hozzáadott értéket kell teremtenünk az Európai Bizottság segítségével, azokban az esetekben és helyzetekben, amikor a piac ö, csődöt mond, de csak akkor, akkor világos ö, meg kell határozni, hogy melyek ezek a helyzetek. És itt nemzeti tervekre is szükség van, világosan ki kell mondani, hogy csak azt tudjuk támogatni, ami a szállítással összefügg, de nem támogatnám a ö, korlátozásokat, különösen nem válság idején, amikor a vállalatok és szabályozók feladata más lenne, és nem tovább súlyosbítani a helyzetet, úgyhogy a bizottság itt bizonyos szankciókat is érvényesíthetne, nem csak a naming and shaming módszert. Támogatjuk a határidők kiterjesztését, hosszabb a beruházási ciklus, mint ahogy azt a rendelet előirányozza és kötelezően kell alkalmazni az európai jogszabályokat. Amit támogatnék az az, hogy ezeket a folyamatokat fel kell gyorsítani, de úgy, hogy adott esetben az interkonnektoroktól való lekapcsolás is működjön. A bizottságnak ezt biztosítania kell, a megfordított áramlást. Én azt gondolom, hogy szükség van kompenzáló intézkedésekre, hogy a vállalatok, társaságok válság idején ne kényszerüljenek plusz kiadásokra, például az emissziókereskedelem segítségével. Egyetértek azzal, hogy az adatokat agregálni kell, és ezt a meghatározó szabályozó testületnek kell megtennie, de ez nem csak a mennyiségre vonatkozik, a tervezés szempontjából fontosak ezek az információk a bizottság számára, és ha bizonyos adatok kimaradnak, akkor a bizottság lehet, hogy nem tud megfelelően reagálni. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Vidál kollega, ez egy kiváló munka volt és nem is vagyok meglepve ezen, hiszen ön valóban nagyon komoly szakértője ennek a kérdésnek, úgyhogy most csak arról szólok, ami fontos, és hát ott kérem, hogy legyen még ambiciózusabb. Világosnak kell lenni abban, hogy a piaci eszközök és a belső piac működése a legjobb megoldás. Ezt kell erősíteni. Ezért fontos, hogy a szabályozók megfelelő szerepet kapjanak. Az én érzésem az, hogy ezt lehet használni azon tagállamok esetében, akik nem akarnak belső versenyt a piacon, azoknak azok csökkentik a szabályozók szerepét, holott éppen erősíteni kellene és a nemzeti szabályozó hatóságok kell, hogy legyenek a, a hajtó erei ennek a tervnek, hiszen ők tudják a legjobban, ők ismerik legjobban a helyzetet, és ők értik a leginkább, hogy hol van probléma a belső piacon és az ellátás biztonságát, hol éri fenyegetés. Második megjegyzésem, amikor szükséghelyzet áll elő, világos, hogy válsághelyzet, ezt láttuk, Olaszország úgy döntött, hogy bezárja a piacát, Szlovénia Szlovékia pedig Franciaországból, itt Olaszországból akar gázt, és ez három hétbe ö, került, mert Olaszország bezárta, lezárta a vezetékeit tranzit célokra. Hát ez a nemzeti tagállami gondolkodás soha nem fog segíteni és előbbre vinni. Szükséghelyzetben fontos, hogy a bizottság szerepet vállaljon, és fontos, hogy a regionális együttműködés megvalósuljon. A regionális dimenziót erősíteni kell a jelentésben, több értelme van annak, hogy Észtország, Litvánia például közös erőfeszítéseket tegyenek. Hát egy piacról van szó, és egymástól függenek ugyanattól az ellátótól. Tehát a három balti államnak biztos, hogy szorosan együtt kell működnie. Bulgária, Románia, Görögország, hát megnézzük a vezetékeket, megnézik a folyékony gáz, az LNG infrastruktúrát. Hát bolond dolog lenne, hogyha nem azon lennének, hogy regionális szükségterveket dolgozzanak ki. Ugyanez vonatkozik a Benelux államokra, a német teket is bevonva. Hát így tudják az egyes régiók megszervezni a szükségterveket, illetve a szükséghelyzetekre vonatkozó terveket. Nagyon fontos, hogy meglegyen az átláthatóság, és ha a bizottság nem kap információt a tagállamoktól, és nem biztosítják az információkat, hát akkor hogyan lehet irányítani, hogyan tudnak bennünket keresztülvenni a válságon, úgyhogy a bizottságnak fontos, hogy legyen megfelelő információja. Reverse flow, ez a leggyorsabb megoldás, és hát itt sem szabad megengedni a késlekedést, sőt fel kell gyorsítani a beruházásokat, mert ez nem drága, és gyors eredményt tud hozni. Ami az N-1 kérdéssel kapcsolatos, ez meghatározó fontosságú és borzasztóan bonyolult. Ezért a bizottságot kell kérdezni. Persze értem, hogy a bizottság információ cserét folytat a gázszolgáltatókkal, Eurogázzal, a különböző társaságokkal, lehetőség van-e arra, hogy január elején, december végén amikor meg lesznek a módosítók, hogy elmondják, hogy mit gondolnak arról, hogy milyen változtatásokra lenne szükség az eredeti javaslatunkban. Veszélyes lenne, ha mi parlamenti képviselők kezdjük el itt a paramétereket, meg a formulákat egymással megvitatni, holott nem is igazán értjük. Védett fogyasztók, amennyire csak lehet harmonizálni, és olyan kevéssé korlátoznia, hogy lehet egyébként baj lesz, és torzul a verseny. Hogyha van egy olyan társaság, amely egy tagállamban beruházásokat folytathat, és más minősű védett fogyasztónak, mint 50 kilométerre a másik országban, akkor ez bizony nagyon komoly torzulásokat eredményezhet. Szolidaritás az utolsó megjegyzésem, ezt tényleg gyakorolni kell, nem csak ideológiai alapon tartani fontosnak, és most van egy megállapodás a lengyel vállalat és a Gazprom között, én mindig azt hittem, hogy a legtöbb lengyel politikus nem örül a Gazpromnak. Nem így van. 95-97 százaléka a gáznak Lengyelországba a Gazpromtól jön, és talán a két ország kormánya közötti szerződés, ahol a Gazprom megpróbálja ezt ezt kidomborítani, ez még inkább segítheti a megoldást. Köszönöm. Danke. Ich wäre schon allen Kollegen dankbar, wenn wir versuchen, Hálás lennék, ha picit gyorsabban, illetve koncentráltabban fogalmaznának. Franco kollega. Köszönöm, elnök úr. Szeretném üdvözölni spanyol kollégánk kiváló munkáját, a jelentés tervezet teljes mértékben megfelel polgáraink elvárásainak a tavaly januári földgázválság után, amelyből egyetemen kiderült, hogy az EU mennyire ö, függ a külső ellátóktól. Ugyanakkor szeretném, ha az, előad, az előadó két dolgot pontosítani. Egyrészt, ami az illetékes hatóságot illeti az energiaellátás biztonsága területén. A 9-es módosítóból az derül neki, hogy az államtól függ ezen hatóság. Már pedig szeretném kiemelni, hogy az EU földgáz ellátása több tagállam hatáskörében benne foglaltatik. Ezért jó lenne pontosítani, hogy az állam milyen szerepet vállal az ellenőrzésben szeretném, hogyha ezt pontosítanák. És jó lenne, hogyha inkább a piaci szereplőktől független hatóságról lenne itt szó. Második javaslat, ami a védett fogyasztók definícióját illeti, ez a bizottság rendelettervezetének második cikkében található, ez egy eléggé tág definíció, hiszen ide érthető a háztartás is, és hogyha a tagállam úgy dönt, akkor a KKV-k, a kórházak is ebbe a definícióba benne foglaltatnak. Ami a háztartások védelmét illeti, ez egyértelmű, de a többi ö, felsorolt kategória, az iskolák, a KKV-k, a kórházak tekintetében fel kell mérni, hogy az ilyen többletbefektetések mennyibe kerülnek. Hogy ez mennyibe kerül a vállalatoknak és a fogyasztóknak, akiknek így a tarifa emelkedést kell fizetniük valóban a védett fogyasztó definícióra szükség van, de csak azután tudjuk ezt pontosan megfogalmazni, hogyha a költséghatékonyság elemzést elvégeztük, és nem lehet csak a tagállamokra hagyni ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm, kolléga Zaudákez. Zaudákis kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban ez igaz. A jó pillanatban beszélünk erről a rendeletről, és azt gondolom, hogy a jelentéstevőnk nagyon jó munkát végzett, és a módosító indítványaink nagyon észszerűek. És uh, szeretném elmondani, hogy ki kell hangsúlyoznunk azt, hogy, hogy szükségünk van egy földgáz belső piacra, melyben vállalataink részt vesznek, és hogy nagyon fontos a vízhelyzetekről beszélni, és a vízhelyzeti terveket viszont régiókra kellene bontva kidolgozni, és ez is nagyon fontos, mert nagyon fontos a az árampiacsal való összekötetés is. Én szeretnék a Litvániában uralkodó helyzetre ura, utalni, és majd a kollégákkal is erről beszélni, mert a helyzet Litvániában eléggé kiel, rendkívüli, és ez a rendelet Litvánia számára nem teljesen megfelelő, mert hiszen ezt a rendezetet csupán nagyon formailag tudjuk felhasználni, hiszen jelen pillanatban Lettországban állnak rendelkezésre tároló lehetőségek, van egy terminálunk, amely építés alatt van folyékony gáz tárolására. A hat hónapos időterv az azonban túl rövid. Litvánia nagyon nagy mértékben függ a Gazprom által szállított gáztól, és hogyha e- ez a szállítás megszakad, akkor mi egyáltalán nem kapunk gázt, és kedves kollégák, önök is tudják azt, hogy ez a rendelet nagyon szorosan összefügg a 2009. januári eseményekkel, és az egyik pipeline, a Druzsba pipeline, az már ö, lezárásra került, és Litvánia így már ezen a vezetéken keresztül nem kap többet gázt és uh, így nagyon korlátozottak a lehetőségeink a földgázpiachoz való hozzáférésre, és ezért uh, meg kellene vitatnunk azt, hogy hogyan lehetne a tagállamok számára egy jobb hozzáférés biztosítani a földgáz belső piachoz, az uh, mert Lengyelországon keresztül egészen Ausztriáig kell, hogy kiépítsünk egy gázvezetéket, és hogyha viszont megváltoztatjuk a politikánkat, szakpolitikánkat és az északi áramlatról beszélünk, akkor erre ez lehet, hogy rákényszeríti Oroszországot arra, hogy megváltoztassa a szakpolitikáját, és akkor egy Kaliningrádi leágazást is kialakít, és ez lenne Litvánia számára talán az egyetlen egy olyan garancia, hogyha Kaliningrád felé egy leágazó vezetéket építenek. Ebben az esetben viszont Litvánia további problémákkal nézhet szembe, mert hiszen tranzitország vagyunk, és nagyon függünk Oroszországtól ilyen szempontból. És ez egy nagyon fontos kérdés, hogyan tudjuk az összes tagállam számára biztosítani a hozzáférést a földgáz belső piachoz. És elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem, elnök úr, de azért köszönöm, hogy szóhoz juthattam. Köszönöm szépen, igen, ez lett Lettország és Litvánia számára nagyon nagy probléma, mondja az elnök. Lavana asszony következik. Uh, well, uh, first of all I want to... Először is szeretem a raportőrnek, megköszönni a raportőrnek a kiváló munkát. Uh, Vidal Kvadrász urat biztosítom az általános megközelítésének a támogatásomról. Először is azt szeretném elmondani, hogy a földgáz vezetékek és a források diverzifikálásának a kérdése nagyon fontos szerintem, és köszönöm Vidák Vadrasz úrnak, hogy az 1-es és 11-es módosított támogatja. A kollégák megjegyzéseire reagálván szeretném elmondani, hogy a, az Oroszországból ö, való vezetékek kiépítésének a ö, fenntartása nem biztos, hogy hozzájárul az energiaellátás biztonságunkhoz. Ami a raportőr módosítóit illeti, ami a határidő kitágítását illeti azzal kapcsolatban, hogy újabb szabványokat vezessünk be az új infrastruktúrákra vonatkozóan. Konkrétan a 17-es és 18-as módosítókra gondolok. Teljesen egyetértek a raportőrrel, ami a gázkoordinációs csoportot illeti, hogy ezt minden szinten be kell vonni az eljárásba, azért, hogy tanácsot adjon a bizottságnak mind az előkészítés, mind a vészhelyzetek tekintetében tudván, hogy milyen szakértelemmel rendelkeznek a tagjai, úgy gondolom, hogy ezen csoport legyen a legfőbb intézmény, a legfőbb szerv. A bizottság ki akarja bővíteni a hatásköröket ezzel kapcsolatban, és a raportőr megfelelően reagált, és kéri azt, hogy ezen szerv több és nagyobb hatáskört kapjon. Egyelőre az N-1 szabványról nem beszélünk, ezért azt szeretném megtudni, hogy a raportőr milyen eljárást szeretne használni ezen vita megvitatására, minden esetre az N-1 szabvány legyen-e kötelező, vagy sem? Ez a kérdés. Azt gondolom, hogy fontos megint felvetni az infrastruktúra és az ellátás szabványok konzisztenciájának a hiányát. A teljes kínálatra alapul az egyik megközelítés, a másik pedig csak a védett fogyasztókra. Ezen inkonzisztencia miatt a kiépítendő infrastruktúrákat is veszélybe sodorhatjuk, hiszen ugyanezen kötelezettség csak az egyik részre vonatkozna. Az automatikus és kötelező kapcsolat a szabvány és a befektetési döntések között így nem valósul meg. Ami az N-1 szabványt illeti, azt gondolom, hogy nem szabad, hogy ez legyen az egyedüli mutató az ellátásbiztonsággal kapcsolatban. Sokszor hallottuk már a meghallgatás során, hogy ezen mutató torz képet adhat a valóságról, és félrevezetően biztonságosnak mutathatja be a helyzetet. Ennek az alkalmazása nem elégséges, hiszen nagyon különböző módon lehet értelmezni. Ezért ez egy első lépés lehet a potenciális befektetősek szempontjából. Talán több időt kellene fordítani az N-1 szabványok kidolgozására a kockázatok és a hatástanulmányok alapján, amelyet a tagállamok végeznek közös módszertan alapján, figyelembe véve ugyanakkor az egyes tagállamok specifikus igényeit, és így tudjuk biztosítani azt, hogy a befektetési módszerek valóban jogosak. Ami az érzékeny információt illeti, a 13-as módosítáját támogatom a raportőrnek, de további módosítót szeretnék benyújtani azért, hogy a bizalmas kezelését tudjuk biztosítani az adatoknak a bizottság és a szakbizottság közötti információ során, ami az energiainfrastruktúrát illeti. A tagállamok és a bizottság kötelezően garantálniuk kell, el a bizalmas adatkezelést. Ami a védett fogyasztók kérdését illeti, támogatnám, hogy bizonyos rugalmasságot adjunk a tagállamoknak a definíciók definiálásában az egyes tagállamok specifikus igényeinek figyelembevételével. Több probléma van. A védett fogyasztók definíciójának a problémájához kapcsolódóan ahhoz, hogy legyen egy minimum kötelező szint és legyen egy maximum szint azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok hogyan tudják meghatározni ezt a védett fogyasztói fogalmat, ez lenne a legjobb megoldás. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tusnovski kollégája szó. na časovou Igen. Uh, ahogy uh, ön is utalt az időbeli problémákra, hiszen éppen ezért szeretnék eléggé rövid lenni most, holott ez egy nagyon széles körös komplex probléma, és azt gondolom, hogy minnyáján tudnánk elég hosszasan beszélni erről a témáról. Én uh, Videsz Kadrasz úr munkáját nagyra értékelem, mivel ezt a problematikát nagyon fontosnak ítélhetjük a januáris válsághelyzet után, és ezért minnyáján tudjuk, hogy ez egy nagyon összetett folyamat lesz, és a működő gázpiacot nem szabad, hogy még bonyolultabbá tegyük ezáltal a szabvány által. Ahogy ezt a raportőr elmondta, nagyon nehéz megtalálni azt a küszöbértéket, hogy mikortól beszélhetünk krízis helyzetről, tehát mikortól kell a piacnak megoldani egy krízis helyzetet, és mikor tól kell megjelenni a színen az európai hatóságoknak a probléma megoldása érdekében. Tehát ez az egyik kérdés a 29-es cikkel kapcsolatban, mégpedig, hogy egy bizonyos mechanizmus indul be, hogyha egy napos figyelembevétellel 10%-nál nagyobb eltérés tapasztalható. Én nem tudom, hogy ez az érték nem túl alacsony-e, nem túl érzékeny lesz-e ez az érték, hiszen ez a érték akár előállít, előállhat valamiféle technikai jellegű probléma miatt, és ez már egy-két lépés azonban erre beindulhat már, ami viszont utána rendkívül költségesnek bizonyulhat, hogyha ezt a küszöbértéket csak úgy túlérjük. Tehát a, magyarul a kérdésem az, hogy ez a 10% nem túl alacsony érték-e emiatt. Tehát nem, nem kellene itt inkább 20%-os küszöbértékről beszélni. Ezen túlmenően még arra is szeretnék utalni, hogy nagyon figyelnünk kell erre a küszöb érték dologra. És talán még egy második dolgot hadd mondjak el, mégpedig, hogy itt nagyon helyesen folyékony földgázról beszéltünk, és ennek az alkalmazásáról, és én támogatnám azt, hogy CNG-ről beszélünk, tehát ez nyomás alatti gáz jelent, mert ennél a gázfajtánál a szállítási költségek kedvezőbbek, és nem jelent olyan nagy technológiai problémát sem. Köszönöm szépen, hol kollégája szó, mondja az elnök. Szeretném megköszönni a raportőrnek igen részletes munkáját, amit a jelentésbe fektetett. Nagyon bonyolult, egyértelmű és átfogó szabályrendszert kidolgozni, amely a válság idején hatékony lehet. Mindenképpen üdvözlöm, hogy kihangsúlyozza a piacmechanizmusok legelterjedtebb használatát még válság idején is röviden fogalmaznék. Egy kérdés van, amivel szeretném kiegészíteni az elmondottakat. A, ez a javaslat alapvetően a rövidtávú válságintézkedésekről szól. A raportőr viszont egy cikket bevet, amely a hosszú távú intézkedésekre is kitér. Például a gáz útvonalak és új határon átnyúló infrastruktúrákra is kitér. Tehát szeretném, hogyha amennyiben a hosszú távú kérdésekre is kitérünk a kínálat részéről, akkor mindenképpen a keresletről is beszélni kell. Üdvözlendő projektről sikerült megállapodásra jutni az ukrán energiahatékonyság javítására vonatkozóan. Mindenképpen tehát az EU-n belül és a harmadik országokban is a kínálatra is ki kell térni, és ezt javítani kell. Remélem, hogy ezt sikerül bevonni a jelentésbe, látván, hogy egy ilyen kis részletet is mindenképpen jó lenne bevonni. Köszönöm. Györök. Nagyon köszönöm, és Györk úré a szó. A végén szóba megengedheti az ember magának azt a luxus, hogy rövid legyen, annál is inkább, mert nagyon sok kérdés már elhangzott, amit én magam is eh, érinteni szeretnék. Mindenkelőtt én is köszönetet mondanék a raportőrnek a munkájáért. Négy dologhoz szólnék hozzá nagyon röviden. Az első a közösségi vészhelyzet fogalma. Örülök, hogy ez szerepel a tervezetben, és jónak tartom a 10%-os eh, eh, kiesési küszöböt is. Ugyanakkor egyetértek azzal is, amit Turmes úr mondott, és azzal is, ami Vidal Quadras is a bevezetőjében, el kell gondolkodni a regionális, illetve közösségi szintű megelőzési tervek elkésztésén amely keretbe foglalhatná a tagállami terveket. Második eh, megjegyzésem a kétirányú áramlás eh, kérdéséhez kapcsolódik, ez is, eh, ezt is többen érintették már. Biztos, hogy ennek a fontos szerepe lehet az elkövetkezőkben, de bizonyára nem mindenhol. Azt gondolom, hogy ott van értelme a kétirányú áramlásnak, ahol ez jelentősen javítja az ellátásbiztonságot. Ezeken a helyeken kell ezt eh, megteremteni, ennek a lehetőségét. És ugyanakkor világossá kell tenni, hogy mely szereplőknek kell fedezni a kétirányú áramlás kiépítésének a költségét. Ez nem teljesen egyértelmű talán. Harmadszor a végrehajtási határidőkről. A rendelettervezet nagyon szigorú és szoros végrehajtási határidőket eh, r elő én azt gondolom, hogy amennyiben szilárd alapokon nyugvó megelőzési és vészhelyzeti terveket szeretnénk látni, akkor valószínűleg több időt kell biztosítani a kellő mélységű kidolgozásra. Ezt érdemes talán megfontolni. És végül negyedszer meggyőződésem szerint tisztázni kell a tervezet viszonyát a már meglévő jogszabályokkal, különös tekintettel a harmadik energetikai csomagban előrt tz éves beruházási tervekre gy kerülhet harmóniába ez a rendelettervezet korábbi jogszabályainkkal. befejezésül talán csak annyit hogy eh, azt gondolom két eh, csapdát el kell kerülni akkor amikor erről az egyébként fontos kérdésről jogszabályt alkotunk a tagállamokra nem szabad feleslegesen sok adminisztratv terhet rakni és a piaci szereplőket pedig nem szabad indokolatlan kiadásokra késztetni. Ha ezt szem előtt tartjuk, akkor valóban segíthet a jövőbeli gázválságok elkerülésében ez a jogszabály. Köszönöm szépen. Dankeschön, Angelika Niebler. Köszönöm szépen, Angelika Niebler. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, én is rövid leszek, tekintettel az idő előre haladat voltára. Köszönöm Vidal Quadras kollégának a kiváló jelentést. Azt hiszem, hogy a jelentés tényleg alkalmas a bizottság javaslatának még jobb elmélyítésére. Ki szeretném emelni, hogy jónak tartom, hogy erősödnek a vállalatok, erősödik a vállalatok szerepe, és a jobban be kell őket vonni. A jelentéstevő szerint örülök, hogy a gázkoordinációs csoportot is bevonják, és ezzel a bizottság kompetenciáját relatíválják. Jó javaslat, jónak tartom azt is, és ezt több kollega említette már, hogy a reverse flow szabályozás is meghatározó itt a definíció az, hogy mikor lehet erre lehetőséget adni, mikor lehet ezt a technikát bevezetni. Tehát gratulálok, ezt mind csak támogatni tudom. Jónak tartom azt is, hogy ö, lesz még további vita arról a kérdésről, hogy a N-1 standard jó-e, nem jó-e, azt hiszem, hogy nem kell elvetni, ha a főigazgató által elmondottakra gondolok néhány héttel ezelőtt, nagyon nehéz itt megtalálni a megfelelő definíciót, azt gondolom, hogy ezzel intenzíven foglalkozni kell. Ugyanez vonatkozik a védett fogyasztók definíciójára is. Egy kritikai megjegyzésem eh, lenne, eh, csatlakozom ahhoz, amit Tuszanovszki kollega elmondott. Én is kételkedem abban, hogy a 10%-os küszöb tehát az, hogy a közösségi szükséghelyzet mikor áll elő, hogy nem túl alacsony -e ez a küszöb, itt hasonlóan gondolkozom, mint Uszanovszki kollega, és hát remélem, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban még állást foglal. A gyakorlat mutatja, hogy ha ilyen alacsony a küszöb, akkor túlreagálnánk a helyzetet. Azt hiszem, hogy bevált az eddigi határérték, és ezért kérdezem, hogy nem kellene-e az eddigi tapasztalatokra jobban hagyatkozni, és magasabb küszöbb értéket, határt meghatározni. Köszönöm. Egyetértek, köszönöm. Ökalaszka Buvinska asszony. Most nagyon általános és hosszú távú kérdéseket vitattunk meg, de ugyanakkor nagyon specifikusokat is. És én most jövök az Ashton bárónővel való találkozóról, ahol az energiabiztonság is nagyon komoly részt tett ki a külügyi, külpolitikában, és nem tudom, hogy hol lehetne a jövőben az energiabiztonságot megvitatni a szélesebb perspektívában, mint a külpolitika része tehát találkozni ő kellene a külpolitika képviselőivel is a jövőbeni viták során hiszen a gáz és energia biztonság szélesebb perspektívában kell, hogy megjelenjen az európai politikában. Ez fontos, különösen most, hogy más lesz a munkamegosztás, a bizottság és az ilyen kérdések iránt felelősek között. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kárinsz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Vidal Quadras úrnak a jelentésért. Ez mindenképpen javítja a bizottság javaslatát. Azt hiszem, hogy fontos, amit kvadrász úr hangsúlyoz a piaci mechanizmusokkal kapcsolatosan Azt gondolom, hogy látni kell, hogy Európában nagyon különböző a helyzet az egyes régiókban. Amit a bizottság javasol, az Dél- és Kelet-Európa számára közvetlenül releváns. Itt szükség van interkonnektorokra, kapacitásra, az áramlás megfelelő irányítására, a reverse flow-ra, abban az esetben, hogyha megszakad a gázellátás Oroszországból, Ukrajnából, Észak-Európában, a balti államokban, Finnországban, mi teljesen izolálva vagyunk Európa, Európa egyéb részeitől, és csak egy kapcsolat van, és ez Oroszországból jön, úgyhogy az egyik kollégám, nem tudom már, hogy ki volt az, Turmes kollega azt mondta, hogy a balti államoknak együtt kellene működni ezen, hát csak mosolyogni tudok ezen, Persze, hogy együttműködik ez a négy ország, és egy kemény télen, 2005-2006-ban volt erre példa, akkor Litvánia tudott plusz készleteket biztosítani a többi ország számára, mert Oroszország ezt nem tudta. Tehát megvan ez a szoros együttműködés. A probléma az nem az együttműködéssel van Európán belül, hanem a probléma az, hogy ezeknek a régióknak csak egy ellátási lehetőségük van, ez pedig Oroszország. És Oroszország úgy dönt a saját megfontolásai alapján, hogy most éppen nem szállít gázt, hát akkor gond van. És itt van szükség közösségi szinten válaszra és reakcióra. Regionálisan mi együttműködünk, csak ez ezt nem adja meg. A kérdés az az, hogy hogyan tudunk piacot teremteni interkonnektorok segítségével. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a pótinformációt. Most egy kicsit fel kell gyorsulnunk, úgyhogy kérem még nagyon röviden a bizottság képviselőjét, és utána pedig a jelentés felelősét, de nem kell mindent megismételni. Először, Libre köszön, kollega, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Vidal Kvadrasz jelentéskészítőnek, ezért a munkáért ez megkönnyíti számomra a választ. Nagyon sok mindenben egyetértünk azzal, amit ő javasol és egyetértünk sok mindennel, ami itt elhangzott a hozzászólók és az árnyék jelentés felelősök részéről, különös tekintettel a piac és a gázvállalkozások szerepére, a reverse flow szerepére, a költségmegosztásra, az infrastruktúrába történő befektetésekkel és a különböző nem piaci alapú intézkedésekkel kapcsolatban. Tehát ezt, ezzel egyetértünk, úgyhogy elnök úr, akkor csak konstruktívan próbálok öt kérdésre kitérni és kérem a raportőrt, hogy itt nézze meg jobban a módosítókat, és módosítsa őket először is. A 15, 16, 21-es módosító a bizottság szerepe, kockázatfelmérés és a szükséghelyzeti terv kialakítása. Két megjegyzésem van először is. Az a kérés, hogy legyenek szükséghelyzetekre vonatkozó tervek és kockázat, kockázatértékelés közösségi szinten ez nem top-down módszerrel kell, hogy történjen. Meg kell nézni, hogy mi lehet először lent, mit tehetnek a tagállamok, tehát a bottom-up approach lehet a jó, a közösség, a bizottság csak szintetizálni tud. Nem lehet külön kockázat értékelés és szükségelemzés top-down módszerrel. A bizottság csak akkor tud lépni, ha megvan az információja. Tormasz kollega és Toszmánszki kollégák helyesen mondták, hogy az a módosítás, hogy a bizottság csak agregált információkat, vagy korlátozott információkat kaphat. Hát ez ellentmond annak a kérésnek, hogy mi meg lépjünk unós közösségi szinten. Tehát kérem, hogy azért ezt jobban nézzék meg, és lássák be, hogy az információ és a közösség feladata összhangban kell, hogy legyenek egymással. Második megjegyzésem az a 12. és a 17. módosítóval kapcsolatos határidők meghatározása, illetve kiterjesztése. A raportőr azt mondja, hogy 3-5 évről tegyen szó, Hát ez egy kicsit túl tompa véleményünk szerint. Látjuk, hogy mennyire fontosak ezek az intézkedések, szeretnénk nyomást gyakorolni a tagállamokra, úgyhogy lehet, hogy Bizonyos reakció esetében, mint például befektetések, ott lehetnek hosszabbak a határidők, de egyébként a többi e, esetben rövidebb időkeret is lehetséges. E, Svoboda úr mondta, hogy köztes jelentések is készüljenek, e, és hát ez a tagállamoknak öt évet had, és akkor öt év után aztán hirtelen meglátjuk, hogy nem történt semmi, úgyhogy én magam is egy ilyen két szintes megközelítés mellett lennék. A harmadik kérdés, ami lenne részemről, az a 24-es módosítóval kapcsolatos. Itt a jelentés készítője azt mondja, hogy töröljük a hivatkozást, hogy a tervekben és az együttműködésben hivatkozzanak a kompenzációs mechanizmusokra és kereskedelmi egyezményekre. Szerintem ez fontos, és meg kell ezt őrizni. A negyedik megjegyzésem a koordinációs csoport szerepe, és ezt sokan hangsúlyozták. Tudom persze, a bizottság számára is ez a koordinációs csoport rendkívül fontos eszköz. Néha az a benyomásom azonban, hogy a kollégák elképzelései egy kicsit nagyon élénkek. Ez nem egy hatóság, ez a csoport nem olyan, mint a Nemzeti Szabályozó Hatóság, nem olyan hatóság, mint mondjuk a bizottság. Tehát nem lehet olyan jogokat adni neki, amivel nem tud mit kezdeni, ugyanis ez egy konzultatív testület mindösszesen. Úgyhogy a 31-es módosítóban a fogalmazás, hogy a bizottságnak a koordinációs csoporton keresztül kell lépnie, mert hogy ez bizonyos prerogatívákkal rendelkezik, ez túl messzire megy véleményem szerint, és ezt újra meg kellene nézni. Ötödik megjegyzésem, a rugalmasság a szükséghelyzet, 29-es módosítóról van szó. Hát itt az hangzott el, hogy a szükséghelyzet, tehát akkor lehet kinyilvánítani, ha több mint egy hatóság állapítja ezt meg, azt hiszem, hogy itt rugalmasnak kell lennünk. Lehet, hogy ha csak egy, egy hatóság teszi ezt, de akkor is reagálni kell európai szinten, úgyhogy azt hiszem, hogy itt együtt kell működni a gázkoordinációs csoporttal is, és itt kell, így kell meghatározni ezt a küszöböt vagy marzsot. Aztán voltak megjegyzések Nibler asszony, meg Toszanovszki kollega részéről azt mondták, hogy a 10%-os küszöb az túlságosan alacsony, lenne. Hát 10% a harmadik országokból származó import 10%-a. És tudjuk, hogy ez az arány nőni fog már, mint a harmadik országokból származó import, tehát abszolút számokban a 10% az nagyon fontos lehet. És persze nem szabad automatizmusokban gondolkozni, de kell, hogy legyen egy ilyen diszkréciós küszöb, amikor a bizottság értékeli majd, hogy ez megfelelő, hogy ez milyen kockázatot jelent az adott régióban a közösség számára, és azt hiszem, hogy a 10%-os küszöb az úgy nagyjából a jó arány, legalábbis azt láttuk, hogy a 20% túl nagy a múltban. Úgyhogy a 20%-os küszöb esetén hogy is mondjam már, ég a ház, ahogyan ezt láttuk az elmúlt válságok esetén, ezt meg kell nézni, tehát, tehát a 10%-ot javasoljuk. És még néhány megjegyzést tennék azokkal a megjegyzésekkel kapcsolatban, amelyet a többi hozzászóló, többi képviselő tett. Mi készek vagyunk az együttműködésre a raportőrrel, a két nyitott kérdésben. Az egyik az N-1 definíció, a másik pedig a védett fogyasztó definíciója. Ezek technikailag nehéz kérdések, nem könnyű megtalálni a kompromisszumot. Turmez úr is mondta, Együtt működünk az iparral is, és reméljük, hogy sikerül a technikailag megfelelő definíciót megtalálni az N-1-re, és persze az eredményről tájékoztatni ő fogjuk majd a raportört, és ezt is integrálni lehet a végső változatba. A védett fogyasztók esetében azt láttam itt a bizottságban, hogy eltérnek a vélemények. Először is azt mondják, hogy ezt a tagállamokra kell bízni, a szubszidiaritás jegyében. Mások meg inkább úgy gondolják, hogy jó lenne, ha lenne egy harmonizált definíció elkerülendő a különböző torzulásokat a gázáramlásban a tagállamok között. Hát az igazság valahol a kettő között van, úgyhogy le, hogy legyen egy alapdefiníció, de bizonyos marzsot hagyjunk a tagállamok számára, és a vitát nyilván folytatni fogjuk, és a tanácsban is fel fog ez nyilván merülni, és remélem, hogy továbbra is együttműködünk a raportőrrel, hogy megtaláljuk azt a definíciót, amely kielégíti mindazokat, akik úgy gondolják, hogy a belső piacnak kell jobban működnie, meg azok között, akik úgy gondolják, hogy ez a tagállamoknak a hatásköre tartozik jobban, hiszen különbözőek a feltételek. Volt egy megjegyzés azzal kapcsolatban, hogy a balti államokban, a balti térségben mi a helyzet, ha jól emlékszem, Gallin kollega beszélt erről, és Saudarkas kollega is azt mondták, hogy az interkonnektorokra szükség van, felhívnám a figyelmüket a már folyamatban lévő munkára, a bizottság létrehozott egy magas szintű munkacsoportot az interkonnekciók megtervezésére, interkonnektorok megtervezésére. Itt már történt előrelépés, Vilniusban volt egy konferencia, én magam is ott voltam. Itt kiderült, hogy nagyon komoly az együttműködés már az áramellátás területén is, de hát a gáz vonalon még többet lehet tenni, például hasznosítandó a lett készlet, tározókat lehet tenni sokat az interkonnektorok kiépítésével északra, nyugatra, Norvégia felé, tehát a gázszektorban még szükség van sok mindenre. Norvégiából Dánián keresztül Lengyelországba folynak tervek egy csővezetékről, tehát sok minden képzelhető el Mm, eltekintve a már meglévő együttműködéstől is. Azt hiszem, hogy ez egy jó eszköz, és az elkövetkező hónapokban ezzel foglalkozni fogunk. Valéán asszony beszélt szintén az N-1 szabályról, hogy ez nem kötelező, hát ez nincs a javaslatban, úgyhogy nincs itt semmiféle kötelező kapcsolat a norma és a beruházások között, de ennek a teljesítése a felmérésen kell, hogy alapuljon, mint nagyon helyesen mondta és akkor ennek alapján lehet a szükséges intézkedésekről dönteni, beleértve a kereslet értékelését is. Elnök úr, azt hiszem, hogy akkor ezzel be is fejezhetem. Megpróbáltam szinte mindenre reagálni, ami elhangzott. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát a parlament és a bizottság különbözően értékel sok esetben ez normális, a parlamentnek lehet más álláspontja, ez nem gond. Vidák Vadrasz kollega, akkor szeretne még valamit mondani? Köszönöm, elnök úr. Elhangzott az a kívánság, hogy első olvasatban próbáljunk meg megállapodásra jutni. Miután meghallgattam a kollégáimat, ha csak mi lennénk itt, ha csak rólunk szólna ez, akkor biztos, hogy sikerülne megállapodásra jutni már az első olvasatban. Ugyanis ö, igen, széles a konszenzus közöttünk, de hát a tanács is ott van. És ö, ami a bizottságon belüli egyetértést illeti, és ezt mindenképpen üdvözlendőnek tartanám. Ez nem hiszem, hogy ugyanolyan szintű, mint ami a tanácson belül kialakulhat. Úgyhogy megpróbálunk első olvasatban megállapodásra jutni, de igazán a cél, a fő cél az kell, hogy legyen, hogy a végeredmény jó legyen. Az összes elhangzott megjegyzés amely arról szólt, hogy egyetértenek a jelentéssel, vagy szeretnének árnyaltabban fogalmazni bizonyos kérdésekben. Ezekre én most nem szeretnék reagálni, hiszen az csak ismétlés lenne. De van valami, amivel kapcsolatban szeretnék pontosítást tenni, ami a közösségi tervet illeti, itt nem beszélünk más szintekről, más tervekről, itt csak arról beszélünk, hogy a nemzeti terveket akarjuk harmonizálni és koherenséteni. tenni. Tehát nem egy plusz tervet szeretnék én itt bevezetni. Itt csak egy koordinációról és koherencia biztosításáról van szó a nemzeti tervek között, különben ezen tervek nem lennének hatékonyak. a három és öt év kérdésével kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a Svoboda javaslat megfelelő megoldás lehet, tehát hogy egy köztes szakaszt kell bevezetni. És utána ezen köztes értékelés függvényében ö, folytatjuk. Ez megoldás lehet. Amikor az egyik módosításban a kereskedelmi megállapodásokat törölni akarják, ez azért van, mert máshol megjelennek ezek. Ami a koncesziókat illeti, egyértelmű, hogy ezeket fenn kell tartani, de csak olyan mechanizmusoknál, amelyek nem piaci mechanizmusok. Egyébként ennek nem lenne értelme. Ami a gázkoordinációs csoport szerepét illeti, egyértelmű, hogy ezen csoport, ez nem egy hatóság, ez egyértelmű de nem lehet ez egy néma katona sem. A gázkoordinációs csoportnak megfelelő szerepet kell vállalnia. Ezen szerepen mi pontosíthatunk a jelentésben azért, hogy egyértelmű legyen a szerepe, ezt elismerem, de szerintem itt mindenki egyetért abban, hogy a gázkoordinációs csoportnak fontos szerepe van. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy nem egy hatóságról van szó, ebben egyetértünk. Hogyha nem egyetemű ezzel kapcsolatban a megfogalmazás, akkor mindenképpen még javítani kell rajta. És szeretnék kitérni még egy a Kericúr által elhangzott kérdésre. Természetes, hogy a balti államok ez egy külön eset, külön ügy. És a délkelet-európai kérdés is ismeretes számunkra. Tehát amikor a befektetési prioritásokat meghatározzuk, egyértelmű, hogy a balti térség a hálózat többi részéhez kapcsolódnia kell azért, hogy a vészhelyzetekben tudjon reagálni. Ez egyértelmű, itt egy, ezzel kapcsolatban semmilyen kétely nem merül fel. Howlasszony aggája, Fiona aggája azzal kapcsolatban, hogy a hosszú tervű a hosszú távú tervbe vonjuk be ne csak a kereslet, hanem a kínálat kérdéseit is, tehát az energiahatékonyság kérdését is, természetesen ezzel egyetértek. Elnök úr, azt gondolom, hogy jó helyzetben vagyunk. Movinszka asszony mondott valamit, amit nagyon is jogosnak tartok. A geopolitikai dimenzióból kifolyólag ezen kérdésben nagyon fontos a megfelelő koordináció az EU külpolitikája és az energi, energetika, energiapolitika között. Tehát az, hogy Ashton asszonyt és az új biztos Hajtinget, az új német biztos meghívjuk ide, hogy megvitassuk ezt a kérdést, ez kiváló felvetés, remélem, hogy elfogadják a meghívást. Jó lenne, hogyha egy ilyen integrált megközelítést tudnánk megismerni a kérdéssel kapcsolatban. Hiszen egyértelmű, hogy ezen geopolitikai dimenzió nélkül ezen kérdést nem tudjuk teljesen lefedni. Elnök úr, ennyit akartam elmondani, köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Szeretném megemlíteni, hogy január 14-ig van idejük, hogy benyújtsák a módosító indítványaikat. Most még fél óránk van, hogy három pontot megbeszéljünk, ebből kettő egy-egy beszámoló, és ezért javaslom, hogy eléggé gyors ütemben dolgozzunk tovább, és kérem Trautmann kollégát, hogy számoljon be a Salmerségben tartott internetes kormányzásról szóló negyedik fórumról. Ezt nem kell, hogy megvitassuk, egyszerűen átadom a szót Hartmann kollégának. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Értem, hogy rövid az idő, és a bizottsággal is szeretném megosztani ezt az időt. A bizottságot azon személyek képviselik, akik részt vettek a mi EU-s szerepünk kidolgozásában az internetes kormányzásról szóló negyedik fórumon. A delegációnk Bagyai Kucset asszonyból, a Kulturális Szakbizottságból, Ramadur asszony a Sztuától, Mr. Roy úr és én magam voltunk az Itréből, és Lökegár úr vett még részt a delegációban. Pilar del Castillo részt vett volna a delegációban, de végül is nem tudott eljönni. Hálás köszönetem Luis Martinoárnak, aki a mi szakbizottságunk szolgálatánál volt felelős ezen programért, és aki a bizottság delegíciójával, Nibel, Forti urakkal és két arkangyalunkkal, Claudius Eli és Elizabeth Márkottal sikerült nekik ezt az igen érzékeny napirendet végül is betartatni. Szeretném meg elmondani, hogy ezen negyedik fórumon mi is történt, és gyorsan egy mérleget vonni kiderült számunkra, hogy milyen jelentős változások történtek az első fórum, az Ateni fórum óta. Ami a központi vitát illeti, ennek a témája az IGF folyamatossága, hiszen 5 éves ciklusokról beszélünk. A rendszert nem ismerő kollégáknak mondanám el a nemzetközi ülések rendszeréről van szó, tehát nincsen hivatalos szerv, döntéshozó szerv. Ez egy vita platform valójában az közösen eldöntött témákról, tehát ez egy multipartnerségi technikát alkalmaz, és mi az EU delegációja azt kérte, hogy a svéd elnökség és Redding biztosasszony öm, egységesen lépjen fel az EU nevében. Köszönet neki is, és az Európai Parlamentnek is tehát kértük, hogy az EU mindenképpen védje ezen fórum folyamatosságát, hiszen ezen fórummal lehetővé tesszük, hogy a konfliktus megoldásokat meg tudjuk oldani, hiszen itt szakmai, technológiai kérdések is felmerülnek. Ezen kívül felmerült a az internetes szolgáltatás és közszolgáltatás kérdése, valamint a felhasználók jogainak kérdése, az állam, a parlament, a civil társadalom, a vállalatok szerepének kérdése, és ezen kérdésekkel kapcsolatban egy egységes témát kell kidolgozni, ahol nemzetközi szinten tudjuk elérni konkrétan az internetes felhasználót is. Tehát ellenőrizni akartuk, hogy mennyiben hatékony és mennyiben érdekes ez a megközelítés, még akkor is, hogyha bizonyos dolgokban eltérhetnek a vélemények. Tehát a célunk az volt, hogy ezt az álláspontot tudjuk elterjeszteni a feltörekvő országoknál is, és más országoknál. Az ez ellen leginkább ellenálló országokban is, például Kínában, hiszen a legellenállóbb, leghezitálóbb országok éppen azok, ahol a legkevésbé tökéletes, ha mondhatom így, a demokrácia. Bizonyos országoknak eltökélt szándéka volt, hogy ö, vessünk véget az IGF-nek, vagy hogy ö, egy kormányközi szervé alakítsuk át azt. Mi ezt nem tudjuk elfogadni, tehát valamilyen ENSZ mm, B tervet, egy, B, egy ENSZ mellékletet szerettek volna kidolgozni ö, a civil társadalom bevonásával. A második kérdés, amiről eléggé intenzív vita folyt, az ICAM módosítása az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumából indult ez el, és a kérdés az volt, hogy hogyan lehet a joghatóságát meghatározni. Valóban a jövőben is Kalifornia állama lesz -e a joghatóság, vagy egy nemzetközileg jobban, szélesebb körben elismert hely. Ezt a kérdést felvetették már Genfben is, tehát hogy egy olyan helyet kellene meghatározni, amely az EU-hoz közelebb áll, még akkor is, hogyha nem feltétlenül az EU-ban lenne ez a hely. Egy második kérdés, amelyre kitértünk a delegációkkal, az ICAN elnökével is, ez a review kérdése, tehát az ICAN fejlődésének az értékelése és az ICAN változásai. Azt gondolom, hogy ezt a kérdést Janis Karkingslel közösen kellene megvitatni, aki a franciaországi észt nagykövet. Tehát több kérdés felmerült, amelyel egyrészt meg lehet erősíteni a már meglévő dolgokat, másrészt új kérdéseket vet fel. Egyrészt a gyerekek jogainak a kérdése, ez mindenképpen ez egy nagyon fontos kérdés az EU számára. Másodszorban, ami a nemzeti domain nevek kormányzását illeti, a Generic Double Level Domains kérdése is olyan kérdés, amelyel kapcsolatban ö, folytatni kell a munkát. Ezek még nem lezárt kérdések, és továbbra is gondolkozni kell róluk. A harmadik ö, kérdéskör a critical nuisances. Ezzel kapcsolatban várható még vita a jövőben. A kérdés fokozatosan a nyitás és a hozzáférés kérdésétől eltolódott a biztonság és a konkrétan a kormányzás kérdései felé. Elindultak ezzel kapcsolatban a viták, és egyre elmélyültebbé válnak ezek a kérdések, mindenképpen még folytatódik a munka. Egyebek között a kormányzás tekintetében nem csak az ICAN, hanem az IT kapcsolatáról is nagyon is közvetlenül ö, részt vettünk az ICAN és az ITU ö, egyes hatásköreinek kérdéséről szóló vitában. A mi álláspontunk az volt, hogy az ITU az infrastruktúrális kérdésekben illetékes, és az ICAN pedig a domain nevek területén, valamint az internethez kapcsolódó kérdések területén. Ezt az álláspontunkat pozitívan értékelték. Ezen kívül jövőre az ötödik fórum előkészítésének keretein belül, ami Litvániában lesz. Nagyon fontos a szerepünk, a spanyol elnökség szerepe is, és a parlament szerepe is, valamint Litvánia szerepe és a bizottság szerepe is ebben. Az előkészületeket időben el kell kezdeni, lehető leggyorsabban, hiszen a litván IGF szeptemberben lesz, sokkal korábban, mint a szokásos novemberi időpont. Másodszorban nem csak ezen nagyon fontos politikai kérdésekről kell beszélni, ezen kívül az új szakaszt is elő kell készíteni, amennyiben erről döntünk. Éppen ezért kezdtük el a tárgyalásokat egy szubszahari dél-afrikai delegációval, az IGF új kiadásáról lenne szó, és próbáljuk tovább javítani az eljárást, és a lehető legszorosabban együttműködni velük. Ezen kívül jó lenne, hogyha az EU nemzeti parlamentjeinek a delegációival is tárgyalhatnánk, és a francia miniszterrel egy kezdeményezést szeretnénk indítani a sármenseki ülés után, az a Mediterrán Unió keretein belül szeretnénk egy kezdeményezést indítani, és hogyha úgy döntenek, akkor az IGF nemzetközi felelőssé, felelőseivel szeretnénk a Szaharától délre fekvő országokkal is megállapodásra jutni. Rendkívül fontos találkozónk volt a brazil delegációval, a Szaharától délre fekvő országokon delegációjával túlmenően, valamint az egyiptomi miniszterrel és Indiával, valamint a brit nemzeti delegációval is találkoztunk, velük meghatároztunk bizonyos kérdéseket, amelyekről most beszéltem, és ők mindenképpen készen állnak arra, hogy intenzíven együttműködjenek velünk. Ezen kívül az Európa Tanácssal is találkoztunk, és az ICAN-nal, az ITU-val, és a svéd elnökséggel és a civil társadalommal is. Elnök úr, tehát rendkívül kemény munkát folytattunk a workshopokon kívül is, és sikerült így kiépíteni és tájékoztatni az érintett feleket a jövő évben esedékes programunkról, a különböző kérdésekről, a szerzői jogokról, a közszolgálatok kérdéséről, és arról, hogy az IGF-et mi szeretnénk mindenképpen fenntartani. Herzlichen Dank, äh, liebe Kollegen. Wir müssen jetzt irgendwo einen Weg finden, wie wir trotzdem noch fertig werden. Ich überfordere mich langsam auch, äh, das überhaupt noch hinzukriegen.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 Köszönöm, elnök úr. Egyetértek az előttem szólóval. Az internet kérdése alapvető társadalmi jelentőségű kérdés, és a gyakorlatban valóban átalakítja a demokratikus kormányzás minden formáját és a termelési formákat. És ezért örülnék annak, hogyha a szakbizottságunk, és a STOA is talán aktív szerepet vállalhatna ezen kérdések vizsgálatában. Nem csak ami a formális tevékenységeket illeti. Igen, akkor javaslom, hogy térjünk is rá a hetes pontra, és ez pedig a Grosset kolléganői és a rák elleni fellépésről szól. Köszönöm, elnök úr! Nagyon fontos kérdésről van szó, sajnos negyed óránk lesz csak rá. Azért is fontos, mert itt az emberek egy harmadát fogja érinteni. Ugyanis Európában minden harmadik személy sajnos az élete során valamikor daganatos betegség áldozatává válik, és összesen tehát két millió emberről van itt szó. Az, EU, az EU-ban a rák elleni fellépés a tagállamokban igen különböző. Tehát valóban itt probléma van, és ezért a bizottság egy nyilatkozatot, közleményt adott közzé az Európai Partnerség támogatására, és így próbálnak európai szinten fellépni a rák ellen. Így megpróbálják feltárni, hogy milyen hiányosságok vannak, milyen intézkedések léteznek, és hogyan lehetne az igényeknek megfelelni. Ezen partnerség 2009 és 2013 között tehát azt a célt tűzte ki, hogy a tagállamoknak segítsen a rák elleni fellépésben, és egy keretet hozzon létre, amely segítségével sikerül felmérni az igényeket, az eszmecserét biztosítja, és a megelőzés és a rák elleni fellépés területén próbálja az együttműködést megerősíteni. Ezen közleményben több kérdés merül fel. Az egyik a közegészségügy védelme és a korai szűrés, hiszen a rákesetek egyharmada elkerülhető. A lehető leghatékonyabb és hosszú távon a legkifizetődőbb politika a megelőzés. Tehát a partnerség célja az az, hogy olyan tevékenységeket hozzon létre, amely az egészségesebb életmódot hirdeti, valamint a korai felismerést teszi lehetővé, azért, hogy például a mellrák szűrés, a ményakrák és a végbélrák szűrés az érintett lakosság 100%-át le tudja fedni. Sajnos hát messze nem járunk még 100%-nál a tagállamokban. És azért, hogy tényleg elérhessük ezt a 100%-os arányt, hogyha ezt sikerül elérni, akkor ezen ráktípusokat egyszerűen fel tudjuk számolni. Ezen kívül nagyon fontos a bevált gyakorlatok terjesztése, ami az egészségügyi ellátást illeti. Ezt is megpróbáljuk feltérképezni, és így a pluridisciplináris csapatok szolgálatához tudunk fordulni a rák elleni fellépésben, és így természetesen a rákbetegek életminőségén is tudunk javítani. Tudjuk, hogy rendkívüli különbségek vannak, és ezen csökkenteni kell. A partnerségnek tehát célja az, hogy 70%-kal csökkentse 2020-ra a halálozási arányt. Ez rendkívül fontos. Ami a rákutatás prioritásait illeti, a jobb koordináció a cél, ezt csak röviden említem, valamint a ö, teljesítmények összehasonlítása például az egészségügyi információk és tájékoztatást mindenképpen a lehető legrendszeresebben fel kell mérni, azért, hogy fel tudjuk mérni a rák elleni küzdelem hatékonyságát. 2013-ig átfogó adatbázissal kell minden tagállamra vonatkozóan rendelkezni, és most először lesz majd ilyen adatbázisunk. Megpróbálom gyorsan összefoglalni a kérdéseket. Tehát a javaslatok azt gondolom, hogy az EU sokkal többet tehet a rák elleni fellépésben. Jobban kell felhasználni a forrásokat, egyelőre ö, túl ö, kevéssé ö, terjesztjük ezen forrásokat, ezen kívül fel kell számolni a párhuzamosságokat. Sajnos az igen fontos erőfeszítések ellenére a szűrés az EU-ban még nem éri el a felét sem a minimális szűrés esetek számának, amelyet elérhetnénk, amennyiben az ajánlásokban, a tanács ajánlásában megtalálható tesztek az összes európai állampolgár számára hozzáférhető, hozzáférhetőek lennének. Igen, komoly diszkrimináció van az állampolgárok között a rákellenes küzdelem tekintetében. Lenne egy kérdésem. Az Európai Bizottság ezen partnerségen belül egy olyan struktúrát javasol, amely számomra rendkívül bonyolultnak tűnik. Ez zavar benne. Tehát egy fórumot akarnak létrehozni, egy irányítócsoporttal, különböző munkacsoportokat akarnak létrehozni, attól tartok, hogy mi is itt lennénk. Valahol ezen egyszerűsíteni kellene, és szeretném, hogyha a bizottság erre reagálna. Vannak európai finanszírozási lehetőségek a hatodik keretprogramban, kutatási keretprogramban és a technológiai fejlesztési programokban és a hetedik keretprogramban is összesen 760 millió eurót különítenek el a rákellenes küzdelemre, és az összes érintett felet bevonják ebbe, az egyetemeket, a kutatócsoportokat, a vállalatokat. 750 millió euróról ez elég sok, de a kérdés az, hogy valóban jól használjuk-e fel, hiszen nincs már idő, mindenképpen a lehető leggyorsabban kell eredményt elérni. Szeretnék ezen kérdésekre választ kapni. Remélem, hogy elnök úr elég gyors és elég egyértelmű voltam. Köszönöm szépen, hogy igyekezett rövid lenni, és eh, én tudom, hogy ez azért keletkezik így, mert az első napi rendi pontoknál talán nem vagyunk annyira fegyelmezettek a kollégák részéről, és utána azok a kollégák, akik a végére jutnak, azoknak kell nagyon összefogniuk a eh, mondandójukat. Erre azt hiszem, hogy majd még beszélnünk kell, hogy erre valamilyen szabályokat tudjunk felállítani. Három hozzászólásunk van, és kérem önöket is, hogy eh, próbáljanak rövidek lenni. Csacsi a kolléga az első. Köszönöm szépen elnök úr, és én a frakciónk részéről is üdvözlöm az elmondottakat, köszönöm a jelentéstevőnek az elmondottakat, hiszen az Európai Parlament aktív csoportja már nagyon régóta az intergrupokban nagyon aktív az MEPs Against Cancer csoportban például, és nagyon sok olyan kezdeményezés van, amit viszont még potlagosan üdvözlünk. November 12-én ugyanebben a körben már egy másik betegségről, azonban hasonló megközelítésből beszéltünk, az Alzheimerről és a Parkinsonról, ezek degeneratív betegségek, azonban egyre többet tudunk a rákról, is, és egyre inkább tudjuk azt, hogy egy egészséges életforma, egy preventív megközelítés, a, illetve a ráknak a korai felismerése és gyógyítása az más hatású lehet, mint akár az Alzheimer esetében, és éppen ezért nagyon is megérni, hatékony lenne az, hogyha felvilágosító kampányokat folytatnánk, és ezt támogatnunk kellene. Azonban az Alzheimerhez hasonlóan a kutatás területén túlzottan sok egymást lefedő dupla, duplikálásra találkozunk tartunk az Európai Unión belül, és ezért lenne nagyon fontos az, hogy a bürokráciától megtisztítsuk ezt a területet, és hatékonyabbá tegyük, és ezt a területet tegyük hozzáférhetővé a nyilvánosság számára, mert különben ez nem fog eredményt elérni. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Unióból származó kutatási eszközökből támogatott kutatási eredményeket nyilvánosságra kell hozni, és a hiányzó szabadalmi szabályozás az Európai Unió részéről, most erről nem akarok beszélni, de minden esetre, hogyha a szabadalmakkal kapcsolatos vita eszmecsere még tovább fog tartani, és ezzel kapcsolatban nem sokára közmeghallgatásra kerül majd sor, akkor a rák preventív megközelítésén marad a hangsúly. Ugyanis mi szeretnénk lenni a legerőre haladottabb régiója a világnak a rák megelőzésében, és nem kell 2013-ig várnunk erre, hanem rögtön kezdenünk kell ezt a munkát, és a Máltából származó új egészségügyi biztos már most nagy kihívás elé fogja állítani azt, hogy ezt megkezdje. megkezdje. Igen, mondja az elnök, Campos kollégája szó. Igen, azt gondolom, hogy ez a jelentés észszerű, azonban nem teljes körű. Sok minden hiányzik belőle, és talán azt is elmondanám, hogy miért gondolom ezt. Igen, valóban sok, sok szöveg, szöveget olvashatunk a rákutatással kapcsolatban, és célkitűzések is megjelennek, amelyek az eddigiekhez később reálisan elérhetőbbek, de a kérdés, hogy ugyan minnyáján támogatjuk ezeket a célokat, és az is, ahogy itt hallhattuk a rák által érintetek arányát, a különböző diszkriminációk megszüntetését, a kutatási keretprogramot, 520 millió euró, amelyet a kutatás keretében kiadunk, és akkor még a különböző információs regiszterek erről is szó van, ami egy nagyon nagy hozzáadott értéket jelent európai szinten, tehát a nemzeti és nemzetközi regiszterek összeállítása. Azonban a javaslat ezzel kapcsolatban azért eléggé gyenge, mert partnerségre tesz javaslatot, ami 2009 utolsó évére vonatkozik, de minden olyan nagyon gyenge, és a finanszírozás is már áll ezzel kapcsolatban, tehát nem tartalmaz új elemet, és semmilyen új ö, szervezett kezdeményezés nem tartalmaz ez a jelentés. Igen, a szervezeti oldal talán jobban, részletesebben van leírva, a célok reálisabbak és jobban elérhetőek, de én úgy gondolom, hogy nem eléggé előretörő ez az elképzelés és a célkitűzés. Én azt gondolom, hogy szinte azt tükrözi vissza, mintha Európa feladta volna a rák elleni harcot. Holott igenis meg kéne próbálnunk még más kezdeményezéseket is ide bevonni, és az olyan betegségekkel elleni harcot, amely nem fertőzéssel terjed, és a, ezek körében az első lehetne a rák. Potak, asszonyi a szó, mondja az elnök. Köszönöm. Thank you for the floor, um, and I would like um, to thank... Köszönöm a szót. Szeretném a parlamentnek megköszönni, hogy ezt a közleményt most megvitatja. Nagyon hálásak vagyunk, hogy az Európai Parlament jelen volt a legelső indító programon szeptember 29-én, és a jövőbeni előkészületeket is komolyan veszi. Egyetemi kérdéseket kaptunk. Az egyik a struktúrára, a felépítésre vonatkozott. Ezzel kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy a szándék az, hogy egy olyan partnerséget hozzunk létre, amely leginkább egy közös fellépés keretein belül történik jövőre és a jövő évtől kezdve 2013-ig szeretnénk ezt a keretet kiépíteni. A, az érintett felek felé kiírt pályázatunk alapján nagyon sok pályázatot kaptunk, és az első ülést, a partnerségi ülést jövő hét elején, hétfőn és kedden fogjuk megtartani. A partnerség felépítése és az erre vonatkozó megállapodás lesz az egyik témája ennek az ülésnek. A résztvevők erről is beszélni fognak, remélem, hogy sikerül megállapodni róla. Igaz az is, hogy megpróbáltunk további elemeket is bevenni, például a virtuális partnerségeket is, mindazok számára, akik közvetlenül nem fognak tudni részt venni a partnerségben, de így mégiscsak lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek és hozzájáruljanak a tevékenységekhez és reméljük, hogy az európai szintű partnerek ezen tevékenységeket európai szintről, aztán a nemzeti, regionális és helyi szintekre is elviszik majd. Természetesen a tagállamok a közös fellépésekben fontos szerepet töltenek be, és örömmel mondhatom, hogy a tagállamok többsége pozitívan reagált erre a felkérésre és reméljük, hogy a jövő héti ülésen is nagyon sokan ott lesznek. Ami a megelőzést illeti, teljesen egyetértek, hogy a megelőzés és az egészséges életmód terjesztése rendkívül fontos, tudván azt, hogy a rákesetek egyharmadát el lehet kerülni. Ez egy ö, régóta meglévő prioritás a bizottságnál, és nagyon sok stratégiát ö, fogadtunk el az elmúlt évek során az alkohol, az élelmezés és a testmozgás területén, még a dohány területén is. A dohányzás területén is. Ezen kívül arra vonatkozóan is elhangzott valami, hogy túlságosan szerények a célkitűzések. Mi azt reméljük, hogy a partnerség és a partnerek lesznek azok, akik a tevékenységről dönteni fognak a következő három évben. Hogyha bármit mi kifelejtettünk volna a programból, akkor a partnerek mindenképpen kitérnek majd erre. A kutatás területéről is van itt egy kollégám, aki szeretne még válaszolni. De nagyon röviden kérem, hiszen nincsen több időnk. Köszönöm szépen. Csak a kutatói oldalról kiegészítendő egyetértek, hogy jobb koordinációra van szükség. A cél ugye, hogy 2013-ra minden kutatást koordináljunk, ez túl ambiciózus. Köszönjük a parlamentnek a munkáját, ezt a projektet, ez a legnagyobb konzultáció, amire valaha is sor került a rákutatás terén, és a cél az volt, hogy megtaláljuk a gyenge pontokat, hogyan tudjuk a kutatási politikát fejleszteni, úgyhogy most a hetedik keretprogram folyik, és most zárult a felhívás, hogy szeretnék egy hálózatot kialakítani a fő finanszírozó testületekkel lesz egy közös napirend, közös cselekvés, ez egy koordinációs terület. Van egy másik kérdés, ahol 12 millió eurót szeretnénk befektetni. A cél az a kiválósági központok, az Excellent Centerek létrehozása, a rákutatás területén, és aztán egy nagy átfogó központ, kialakítása, ez egy további lépés, és a harmadik, ahol jobban szeretnénk a koordinációt, az a gyerekrák, és szeretnénk ezt is előbbre vinni, projektek már vannak folyamatban. Köszönöm, Grosztet asszony. Szeretne még egyszer? Vagy? Fél percben. Elnök úr, biztosíthatom, fél perc lesz. Köszönjük a kollégám köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat. Nagyon fontos kérdésről van szó. Mindenképpen, és ez a bizottság, Európai Bizottság szerepe, el kell érni, hogy elég nyomást gyakoroljanak a tagállamokra azért, hogy valóban fel is lépjenek. A bizottság a finanszírozásokat biztos, kidolgozza. Az lenne jó, hogyha nem az ülések megszervezésére költenék ezt el, hanem arra, hogy hatékonyak lehessünk a kutatás koordinálásában. Ennyi még majd visszatérünk később rá. Szerintem köszönöm a kollégáknak ezeket a javaslatokat, hogyha tudnak még javítani a dolgokon, akkor szívesen meghallgatom azokat. Nagyon szépen köszönöm, és most a 27 -e, január 27-28-a, február 2-a kérdezem a tolmácsokat, hogy még 7 és fél percig rendelkezésünkre állnak-e, mert akkor megpróbáljuk még a Bütikofer urat megkérni, hogy mondja el a mondandóját megy. Öt. Köszönöm szépen, elnök úr. A gazdasági bizottság itt az illetékes. A versenypolitika területén és a bizottság véleményt kért, a, illetve mi úgy döntöttünk, hogy véleményt adunk ehhez. Három általános szempontot említenék, amely érdekes a mi bizottságunk számára. Először is a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság közepette az állami segítségnyújtás hogyan befolyásolja a versenyhelyzetet. Második kérdés, hogyan fog a gazdasági válság a KKV-k versenyképességére hatni, harmadsorban pedig, hogy milyen legyen a versenypolitika, illetve hogyan tud az az innovációs stratégiához hozzájárulni. Hát csak távirati stílusban sorolom fel azokat az elemeket, amelyek véleményem szerint a bizottság véleményében szerepet kaphatnak. A bizottság örvendetes módon a verseny jelentésében benfoglalt egy fejezetet a kartel képzésről. Jó lenne, ha a következő jelentésben lenne külön fejezet a KKV-kről is. Második megjegyzés. Azt hiszem, hogy mindenképpen az autóiparra kellene figyelnünk, mégpedig arra, hogy mi a kapcsolat a gyártók és a beszállítók között. Aztán harmadsorban közbeszerzés, és hogyan lehet az információt biztosítani a verseny fokozásához, elmélyítéséhez. Negyedik szempont az Európai Bizottság sok mindent tett, a tagállamok nagyobb támogatásával még többet tehetett volna az áramellátásban, hogyan lehet ott az infrastruktúrát továbbfejleszteni, ez is fontos. Azt hiszem, hogy a verseny következményei a Kopenhága utáni időszak versenyre gyakorolt hatásait is elemezni kell. A Telekom területen pedig a kérdés az, hogy az európai szabályozók testülete milyen eszköz lehet a verseny és a függ, fokozására, hogyan tud függetlenül fellépni, és jó, érdekes szempont számunkra, és ezzel mi hozzá tudunk járulni a gazdaságbizottság munkájához, hogy az olyan stratégiák, mint a KKV-k esetében az ilyen tudás, központok hogyan tudják a versenyt elősegíteni. Ezt tartanám én a magam részéről érdekesnek. Örülnék, hogyha kollégák elmondanák majd véleményüket. Köszönöm. Köszönöm szépen. A baj az, hogy megint szorítani fog az idő, mert jönnek a meghallgatások, úgyhogy kérem Bütikófer kollégát és az árnyék jelentések felelősei találják meg a módját annak, hogy valahogy